Kollegen. Kedves kollégák! I see that our two Tory fronts uh, want to run again, so they need this picture. Úgy látom, hogy ezt az újságot, ezt még egyszer meg kell lengetnem, hogy mindenki jól hallja, mit kell tennie. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, wir kommen jetzt. Kedves kollégák, áttérünk a Koszovóval kapcsolatos jelentésre. Lunacek nőnek, adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlök minden kollégát, és üdvözlöm a vendégeket is, akik itt vannak velünk nem tud beszélni németül, mert a lordok kimentek a teremből, illetve most már használhatja a német anyanyelvét, mert kimentek a lordok a teremből. Se baj, lordokkal vagy lordok nélkül, de angolul fogok beszélni, és hogyha a lordok nincsenek itt, hát maguk bánják. De hát köszönöm szépen azért az észrevételt. Tehát visszatérve Koszovóra és a Koszovó jelentésre, február 7-én szavazunk erről. Így első eszmecserét két-három hete már lefolytattunk, és megkaptuk a módosítókat, és nagyon jó volt az együttműködés az árnyék jelentéstevőkkel a kompromisszumokról. Meg szeretném köszönni az árnyék jelentéstevőknek a konstruktív együttműködést, és remélem, hogy folytatni tudjuk ezt a jó együttműködést. Mi több remélem, hogy sikerül kompromisszumos módosítókat kikovácsolni a szavazásig március 7-ig nem akarok elmerülni ismét a jelentés részleteiben, csak annyit mondanék, hogy a jelentésben üdvözöljük a Koszovó Európai Unió fele vezető úton tett előrehaladását, összevetve a tavalyi helyzettel. És a társadalmi megállapodásról való tárgyalás elkezdődhet reményeink szerint idén, a vízum ö, úti terv is ö, elfogadásra kerülhet, de nagyon sok nyitott kérdés van. A korrupció, a szervezet bűnözés elleni harc, a médiumok szabadsága, a jogállamiság érvényesülése. Persze egy sor gazdasági kérdés, munkanélküliség, energiaellátás biztonsága. Sok probléma van, de látjuk az elmozdulást, és ezt szeretnénk kihangsúlyozni a jelentésben. Persze az Európai Unió fontos szerepet játszik a EULEX missziót, ugye ez a legnagyobb Európai Uniós civil misszió, a számbevőszék vizsgálta meg az EULEX missziót, és hiányolták, hogy minthogy Koszovót öt tagállam nem ismeri el, ezért se az Európolba, se a más szervezet bűnözés elleni szervezetekben nem tudják bevonni a bevonni Koszovót. Vannak tehát nyitott és fájó kérdések, de igyekeztem kompromisszumokat találni, és remélem, hogy széles támogatottságot élveznek ezek majd. Hagy szólok néhány módosítóról, amelyeket nem támogatnék, Kezdem azzal, amelyekről a kompromisszumokban számolok be, és amelyekhez a pluszt is teszek. Köszönöm azoknak, akik a módosítókról módosítókat benyújtották. És tudom, hogy vannak közöttük olyanok is, akik nem osztják az én, meg a többsége véleményét Koszovó államiságáról. Fenntartásaik vannak ezzel kapcsolatban, és köszönöm az ő együttműködő szándékukat a jelentés elkészítésekor. Kopasz, hogy nincs itt, de van neki volt egy-két módosítója és kollégájának módosítója, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy Koszovó nem állam, mint tudják, ezeket a módosítókat nem tudom támogatni, és emlékeztetni szeretném önöket arra a tényre, hogy a Koszovóról hozott korábbi két állásfoglalásban is arra ösztökéltük az öt tagállamot, hogy ismerjék el Koszovó államiságát és függetlenségét. Ezt az irányvonalat követjük ebben is, és remélem, hogy a házban, a tisztelt házban elég többséget kapok ez irányvonal elfogadására. Persze köszönöm ennek ellenére, Kopasszonynak és más sznd képviselőknek a módosítóikat. Vannak olyan módosítók, amelyekben felsorolják azokat az országokat, amelyek már elismerték Koszovót. Vannak olyan módosító indítványok, bizonyos kollégák nyújtották be őket, amelyek, minthogyha nem a legújabb állapotról szólnának. Az EULEX-nek új mandátuma van világosabban meghatározott határértékekkel, benchmarkokkal és célokkal. Tehát azok a módosítók, amelyek a régi helyzetről szólnak, ezeket ugye nem tudom támogatni, hiszen azóta a valóság meghaladta a módosítót. Nem tudom, hogy Boszkurt asszony itt van nem? No, szóval ő az egyik módosítójában arról beszél, hogy a koszobói szerveket, szerbeknek használhatniuk kell anyanyelvüket egész Koszovóban, de a koszovói alkotmány ezt biztosítja, tehát bármely szerb állampolgár koszovói szerb használhatja a szerb nyelvet eh, az egész országban. A többi kérdésben nagyjából egyetértek a kollégáimmal. Mondjuk a civil szervezetekről szólók, amelyek azt mondják, hogy ezeket be kell vonni a szakpolitikák, az állami politikai intézkedések kidolgozásába, ezeket örömmel fogadtam persze be, ezeket a módosítókat, és sok módosító szociális kérdésekről szólt. A munkanélküliségről, különösen a fiatalok körében tomboló munkanélküliségről, valamint a gender kérdésekről, Nos, e, ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy vannak jó példák is genderügyben. Például van egy olyan szabály, hogy a parlamenti pártok képviselőinek egy harmada nő kell, hogy legyen. Tehát vannak pozitív fejlemények is, de van még mit tenni Koszovóban. Persze beszélünk az északi térség területéről is, Stacsics és Hacsi miniszterelnökök találkoztak múlt héten, és minden kérdést persze nem tudtak megoldani, de az átláthatatlan párhuzamos struktúrákat igyekszenek ehm, lebontani, megszüntetni az igazságügy és rendészeti szervekben valamint a szerb kormány oktatásra nyújtott támogatásának kérdéséről azt mondták, hogy ezt a pristinai kormányjal együtt átláthatóan kell becsatornázni a támogatási rendszerben. Ezekről a kérdésekről tehát a párbeszéd már zajlik, látni kell, hogy milyen eredményre jut, tehát nagyon pozitív felütéssel fedezhetem be. Az IBM, vagy az Integrált Határ menedzsment területén jó az előrelépés, már négy közös határátkelő működik. Mi több, még a vámok bevételéről is, felosztásáról is döntést hoztak, megegyezésre jutottak. Ennek ellenére tudom persze, hogy ne tudnám, hogy még van mit tenni, még előttünk áll sok munka, és a koszovói kormánynak is, kormány előtt is nagy feladatok állnak. Ugyanakkor rá kell mutatni hiányosságokra, de látni kell azt is, ahol előrelépéseket értek el, és éppen ezért úgy gondolom, hogy érdemes a kollégáknak azért a pozitív fejleményeket is látni, és nem mindig csak a negatív fejleményeket kihangsúlyozni. és látni kell azt is, hogy feltárul egy távoli pontban a bővítés lehetősége. Köszönöm szépen. Posselt Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a saját nevemben a kitűnő együttműködésért az előadónak. Ma délben volt egy árnyék előadói találkozó az előadóval, és teljes az egyetértés valamennyi kompromisszumos módosító indítványjal kapcsolatban. Természetesen a sok módosító indítvány eh, okán különböző vélemények vannak, de szeretném a jelentés tevőnek az álláspontját hangsúlyozottan alátámasztani, hiszen ez stabilizálja az országot most ünnepeltük Koszovó függetlenségének eh, az évfordulóját, és azt láthatjuk, hogy hajlandóak nagy előrelépéseket tenni. Ennek ellenére nehéz még az örökség, nehéz problémákkal néznek szembe, és itt kérdőjelek vannak. Például kérdéses az ugye, hogy folyamatosan újra és újra vannak olyan erők, akik az országot megkérdőjelezik, határrevízióról beszélnek, hiszen Ugyanakkor a határrevízió a Balkán teljesen új felosztásának a bevezetése lenne. És aki itt a határmódosítással beszél Pitra, Mitrovita esetében, Dél-Szerbiában, Presevo esetében, vagy a Vajdaság esetében, az az Macedónia terület integritásával, függetlenségével játszik, Bosznia-Hercegovina Hercegovina függetlenségével játszik. Tehát én szeretnék megkérdezni mindenkit arra, hogy arra az útra lépjen, és azt az utat járja be, amely eh, az európai út. Koszovót erősítsük, ne gyengítsük. Nincsen szükség olyan lábjegyzetekre, amelyek eh, gyengítik a területi integritást. Hagyjuk a megosztási terveket. Az európai eh, határoknak átjárhatóbbakká kell válniuk, anélkül, hogy ahelyett, hogy áthelyeznénk őket. És az a feladatunk, hogy a határ mind a két oldalán a kisebbségek védelmében egységes sztenderdeket érvényesítsünk. Tehát a Mitrovicában érvényes sztenderdeknek érvényesülni kell Presevóban is a kisebbségek védelme területén. Hogyha a kettős standardek, a kettős normáknak a gyakorlatát elkerüljük, akkor érjük azt el, hogy a régióban stabilitás alakuljon ki. Ezért nagyon nagy jelentősége annak, hogy az egyes frakciókban azok a kisebbségek, amelyek olyan országokban származnak, amelyek még nem ismerték el Koszovot, a lehető legtermészetesebb módon vegyék tudomásul, hogy a kisebbségek nek nem lehet ahhoz joga, hogy a, a többségre kényszerítsék a véleményüket. 27 Európai Uniós tagállamból 22 elismerte a Koszovót, a G7 országai, Japán, Kanada és az Egyesült Államok is elismerték Koszovót. Szerbiát kivéve Koszovó valamennyi szomszédos állama elismerte Koszovó önálló államiságát, ezért tényleg azt kérném, hogy ezt a játszadozást fejezzük be, azt a játszadozást, ami abban áll, hogy évről évre újra megvitatjuk, hogy van-e önálló államisághoz joga Koszovónak vagy sem. Minden realista gondolkodású ember tudja, Szerbiában is, ahova, ahol nekem is vannak kapcsolataim, hogy Koszovó már nem lesz Szerbia része, úgyhogy legyünk tisztességesek az emberekkel szemben is, és minél hamarabb válunk tisztességessé, annál hamarabb érjük el a jó szomszédi kapcsolatokat. Belgrád és Pristina között most már vannak kapcsolatok, de úgy gondolom, hogy amíg mi is kérdőjeleket teszünk a mondatok végére, addig mi is felelősek vagyunk az instabilitásért. Panceri úr. Grazie, Presidente. Molto brevemente, io... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Lunacek kolléganőnek a kitűnő munkáért nagyon jól lettek kialakítva a kompromisszumos megoldások is, és jól láthatjuk, hogy mit értünk el az elmúlt években. Ma még erőfeszítésekre van szükségünk, néhány kiinduló pontot, szempontot ki kell dolgozni, annak érdekében, hogy a térségben is stabilitáshoz hozzájáruljunk. De hát sok minden történt, már sok mindent elvégeztünk, annak érdekében, hogy a helyzetet stabilizáljuk. Ebben az összefüggésben szeretnék arról is szólni, hogy a társulási egyezmény nagyon fontos, jelentős szerepet játszik az európai struktúrákba való jövőbeli integráció szempontjából. És éppen ezért fontos, hogy még inkább emeljük ki, hogy az Ajlexnek milyen szerepe van ott a régióban. Természetesen a múltbéli tapasztalatokra is támaszkodni kell ennek tován, ennek során. Így például a szervezetbűnözés bűnözés elleni küzdelemben, a korrupció elleni küzdelemben. Ez egyébként a számvevőszéknek a jelentésében is szerepel. Vannak olyanok, akik nem értek el ennél az értékelésnél olyan jó eredményt, és az Európai Unió szakértői még nem adták áldásukat, a felmentvényt, az elszámolásaikra. Itt tehát ezt is rögzíteni kell, de az biztos, hogy ezen az úton kell tovább haladni, meg kell tenni mindent, hogy az igazságszolgáltatási rendszer is jól működjön. Sok minden történt, de még sokat tenni való. Úgy gondolom, hogy az lenne most a jó, hogy ha arról beszélnénk, ami még tennivalóként előttünk áll, de nem szabad, eh, hogy ehhez egy történelmi értékelés is kapcsolódjon. Fontos, hogy objektív legyen az értékelés, ez itt megtörtént egyébként, úgyhogy én a Lunacek asszony által elvégzett munkát támogatom. Kukán úr! Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnök a jelentéshez. Több módosítót nyújtottam be, és egy-két észrevétellel szeretnék élni. Egyrészt a nem elismerőkkel kapcsolatban, azon országokkal kapcsolatban, akik nem ismerik el Koszovot. Az a felvetés, hogy biztatjuk a, ezeket az országokat, hogy haladjanak előre Koszova elismerésével, úgy gondolom, hogy ez a fajta biztatás, ösztönzés nem, nem konstruktív, tehát konstruktív magyarra mondva. Ugye Persze ezek az országok szuverén módon eldönthetik, hogy követik az ajánlásunkat vagy nem, de nem baj ez. Másodszorban pedig a számvevőszék jelentéséről szeretnék beszélni. Furcsa, hogy a nem elismerő országokat hibáztatjuk azért, mert nem elég hatékony az EULEX missziója. Azt gondolom, hogy ez egész egyszerűen durva túlzás, és nem elfogadható ez. Kitűnő ez az, ez az anyag, de ezzel nem értek egyet. Üdvözlöm, hogy kitér a hatástanulmány eredményeire is, és az SZE e, a társulási megállapodások elkezdését ösztönzi az anyag, és ez, azt hiszem, hogy ezek a tárgyalások, hogyha megkezdődnének, jelentős lendületet adnának Koszovónak. Ugye ma délelőtt ez már elhangzott Szerbia kapcsán, hogy a szélesebb körű nyilvánosság és a parlamenteket igenis tájékoztatni kell a helyzetről, máskülönben elkezdődik a sugdolózás, a plegykázás, a spekulálás, és ez fölösleges feszültséghez vezet, ezt estombáron önök mondom. Ami pedig az EULEX missziót illeti, úgy gondolom ki kell hangsúlyoznunk a támogatásunkat, de ugyanakkor érdemes a problémákról is beszélni. Azt hiszem, hogy az új misszió vezető megfelelő személy lesz. És ezzel kapcsolatban külön üdvözlöm az EULEX um, a Dick Marty jelentés alapján felálló új nyomozó részlegének felállítását. Tisztázni kell, hogy megtörténtek ezek a események, vagy nem, és ez lesz a legjobb forma, hogy ezt megtegyék. Köszönöm. Amorakis kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is leszögezném, hogy ez nagyon furcsa megfogalmazás mód, amit itt olvashatunk, de hát ez tökéletesen jellemző az Európai Unióra. Egy olyan országnak a csatlakozásáról beszélünk, amely egy másik országból vált ki. Koszovó esetében itt tehát egy ország megosztásáról van szó, és a nato az illegális jugoszláviai háborújáról, amely a jelenleg is napirenden lévő problémákhoz vezetett. Nyilvánvaló, hogy a határ módosítása, a határrevízió egy veszélyes dolog, azt el kell kerülni, de sajnálatos módon erre került éppen, hogy sor a NATO-nak a térségben folytatott háborújával, tehát az volt a kiváltó ok. Másodszorban leszögezném, hogy az egyes tagállamoknak a kormányai, akik ugye nem ismerik el Koszovót, azok ugye azok az országok, ahol az önök pártjai vannak kormányon. Tehát tegyék fel a saját kormányaiknak azt a kérdést, hogy miért nem ismerik el Koszovót. De hát itt más dolgok is vannak nyilván a játékban. Ami pedig magát a jelentést illeti, ez maga a provokáció mind a két ország számára. Hiszen hiszen például itt Koszovó esetében erősen összpontosítunk a 15-ös pontban a korrupció kérdésére. Ez sértés. Nyilvánvalóan van korrupció, de hát az Európai Unión belül Görögországban, Franciaországban, Németországban is rendkívül innen nagy a korrupció. Tehát igazán álszent dolog, hogy másoknak itt e, leckéket adunk ebben a kérdésben. És az is teljesen nyilvánvaló, hogy ha van korrupció, akkor az fölülről indul, görögül azt mondják, hogy a görögök azt mondják, hogy a fejétől büdös a hal, úgyhogy nem érdemes itt a szép szavakra vesztegetnünk az időt. Aztán itt van az Eulexnek eh, a missziója, ezzel kapcsolatban is különböző dolgokat eh, hallhattunk itt. Általában nagyon nagy a korrupció, aminek az oka az, hogy Koszovót nem ismerték el. Hát ez nem igaz. A rossz gazdasági helyzet miatt az országnak a nagy része arra kényszerül, hogy olyan feltételek mellett éljen, ami a korrupciónak a táptalaja. Itt egy árnyék gazdaság működik, és ez, ez is fog maradni, amíg nem változnak a gazdasági feltételek. Thank you very much, Chair. Um, for the commission... Köszönöm szépen. Nos, a bizottság nevében nagyon hálásak vagyunk Lunacek asszonynak, és Szorosan együtt is működtünk, és persze nagyon hálásak vagyunk a szakbizottságnak és a parlamentnek is, hogy támogatják Koszovóra vonatkozó 2009 óta fennálló kezdeményezésünket, programunkat, amely szép lassan kezd eredményeket hozni, gondoljunk csak a vízum könnyítés, illetve vízum liberalizációs folyamatra. Biztos mindenki felfigyelt rám, hogy milyen ígéretes sek voltak a múlt év végé decemberi általános ügyek tanácsának a következtetései, és a, stabilizá- a stabilizációs és társadalmi megállapodás esélyeit, esélyei nyílnak meg Koszovóval, és persze tárgyalási iránymutatásokat fogunk kibocsátani amennyiben Koszovó a prioritásoknak megfelel. Köszönöm. Herr Berichterstatter, Frau Berichterstatter. A jelentéstevő. Okay, thank you very much, Chair, and also to colleagues who have spoken now, and also to the Commission. Köszönöm, köszönetet mondok a kollégáknak és a bizottságnak is. Hadd utaljak vissza arra, amit a kollégák mondtak. Én is köszönetet mondok önöknek ezért a nagyszerű folyamatért, ami eddig lezajlott. Egy-két pontra szeretnék visszautani. Posztelt úrnak igaza van, és köszönöm, hogy utalt arra, hogy ebben a jelentésben is világosá tesszük, és világos is teszem, hogy Koszovó felosztása nem téma, ez nem egy olyan út, amelyet szeretnénk járni nem csak Koszovó, Szervia, hanem az egész régió számára ezt világossá akarjuk tenni. Köszönöm, hogy ezt ön is megemlítette. Kukan úr, neki is köszönöm a szavait. Tudom, hogy vannak olyan módosító indítványok, amelyeket szerette volna kivenni azt az utalást, amit a számvevőszéki jelentésre teszek, ami szintén utal az állam el nem ismerésére. Láttam a módosítóit, és értem, hogy milyen algájai vannak. Néhány EULEX-ről szóló, szóló módosítóját a kompromisszumba beemeltük, de szeretném az elismerés hiányára vonatkozó utalást benne hagyni a szövegben. A szemevőszék nagyon világosá teszi, hogy ez probléma. Mindenféle rendőri együttműködés sokkal könnyebb lenne, hogyha elismernék a tagállamok az országot, mint most. Ez tény. Kukán úr, ön is tudja, hogy nagyra értékelem az együttműködést, amit a önnel és a dél-kelet-európai delegációval rendszeresen tudunk folytatni. Köszönöm az ön megjegyzését is, mely szerint több információra van szükségünk a párbeszédről, Eston asszonytól például. Remélem, hogy sikerül majd lépnünk e tekintetben. Köszönöm, hogy az új EULEX misszió vezetőt is megnevezték. Szerintem a missziónak nagyon jó, hogy folytathatja a munkát. És Angurakis úrra utalnék még vissza, hiszen ön hipokritaként utal ránk, és bírálattal illet minket a koszovói helyzet megítélésével kapcsolatban. Az összes jelentésünkben utalunk a korrupcióra azon országokban, ahol van korrupció, ami saját tagállamainkban is van korrupció, nagyon magas szinten is, még az én országomban is. És Tasszer úr, aki a parlament tagja volt, nemrég kapott négy éves börtönbüntetést azért, mert elfogadott megvesztegetést. Tehát minden ország esetében ez előfordulhat meg kell próbálni a tagállamaikon belül is, hogy többet tegyünk ennek érdek, annak érdekében, hogy csökkenjen a korrupció, de ez nem jelentheti azt, hogy nem szabad bírálnunk más országokat, hogyha ott korrupció van. Tehát szerintem nem vagyok hipokrita azért, mert bírálom az albán vagy koszovói korrupciót, csak azért, mert nálunk is van. Köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat, és nagyon izgalommal várom a további gyümölcsöző együttműködést. Áttérünk a következő napi rendi pontra, amelynek tárgyalására meghívtuk és szeretettel üdvözöljük körünkben Migarelli urat, az ülés folytatására a parlament Magreb országokkal foglalkozó és pánceri kolléga által elnököl delegációjának részvételével kerül sor. Migarelli úr, az Európai Külügyi Szolgálat középkelettel és déli szomszédsági politikával kapcsolatban felelős igazgatója és az Algériával, Líbiával, Mauritániával, Marokkóval és Tunéziával, tehát a Magreb országaival való szorosabb együttműködését és regionális integrációért felelős személy. Therefore, we can only welcome this initiative and hope that action is taken to support the region. Támogatni szeretnénk a régiót és demokratikus átalakulását kétoldalú módon is, és még ennél is inkább több oldalú szinten. A több oldalú szinten a mi oldalunkról nem tettünk eleget. De az országok közötti együttműködés erősítésére is szükség van. A növekedés hiánya feszültségekhez vezet ezekben az országokban. Remélem, hogy az új közös közlemény segíteni fog abban, hogy közös megközelítést tudjunk alkalmazni az országok helyzetével kapcsolatban. Migarelli úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy öröm, hogy a külügyi szolgálat nevében itt lehetek, és bemutathatok önöknek egy közlemény szolgálatunk részéről. Ez egy közös közlemény, a tanács és a főképviselő asszony közös munkája. Hasznosnak tála tudtuk, hogy egy ilyen közleményt a Magreb országokról kiadjunk, gyorsan ki is nyilatkoztatnám, hogy milyen kihívásokkal állnak szemben ezek az országok, végül pedig szeretném elmondani, hogy a mi Európai Uniós véleményünk szerint hogyan tudunk segíteni a Magreb országoknak a regionális kooperáció megerősítésében, hogy a kihívásokat leküzdhessék. Miért is volt szükség erre a közleményre? A Magreb országok részt vettek azokban az eseményekben, amelyek a földközi tenger déli partjain zajlanak már két éve. Az arab tavasz Tunéziában kezdődött, ez az egyik olyan ország, amely leginkább megváltozott az események során, csak úgy, mint Líbia. Vannak olyan országok is, ahol nem volt forradalom, de azért hatása az eseményeknek volt rájuk is. A politikai helyzetük fokozatosabban változik. Például Marokkó és Algéria ilyen országok. Az elmúlt ország során, a Magreb országok, elmúlt évek során, év során a Magreb országok együtt működtek, de a tavalyi évben öm, az egymáshoz való közeledésük problémásabbá vált nem optimálisak a kapcsolatok például Marokkó és Algéria között, és az elmúlt 12 hónapban volt egy sor miniszteri találkozó a két ország között, Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a két ország megértette, hogy milyen magas árat fizetnek az együttműködés hiányaért. És hajlandónak mutatkoznak arra, hogy jobban együttműködjenek, és megpróbáljanak egy regionális integráció felé elmozdulni. Tunézia jól érti ezt a helyzetet, mert a tunéziaiak tavaly megpróbáltak egy Magreb csúcsot összehozni. Sajnos erre nem került sor, de reméljük, hogy tunéziai barátainknak sikerülnie fog az öt magrebi államfőt egy asztal köré ültetni. A harmadik ok a, az volt, hogy a bizottság és a külügyi szolgálat is jelen pillanatban dolgozik azon, hogy a 2011-es reakcióinkat végrehajtsuk. A 2011-ben ugyanis egy közleményt adtunk ki az arab tavaszról, ha ezt is érdemes figyelembe venni. Aztán e közlemény foglalkozik a magrebi kapcsolatainkkal általánosabb tekintetben is. Az Európai Unió az afrikai kontinenssel közös Európai Uniós afrikai stratégiát alakított ki. Másodszorban, a magrebi régióban milyen fő kihívások vannak? Nyilván önök is tudják, úgyhogy nagyon gyors leszek. Elsősorban a magreb országok demokratizációs útra léptek. Az elmúlt két évben ez láthatóvá vált, eh, nyilvánvalóvá vált, de vannak akadályok ezen az úton. Voltak választások, ezen országokban, Líbiában például a történelme során elsősor, először került sor választásokra, Tunéziában a választások először zajlottak tisztességes módon. A civil társadalom minden országban, a Magreb országok közül komoly szerepet játszott a változásokban, különösen a fiatalság. Függetlenebbé és kompetensebbé vált az igazságszolgáltatás, és általánosságban megkíséreltek ellensúlyokat létrehozni, amire demokráciában szükség van. De nyilván ez a demokrációs mozgalom akadályokkal néz szembe. Ezt önök is tudják. Tunéziai barátaink például elmagyarázták, hogy nagyon sok nő egyre rosszabbul érzi magát Tunéziában ismert okokból. Vannak olyan művészek, akik egyre kevésbé érzik magukat szabadnak. Vannak olyanok, akik, ha szeretnének meginni egy sört, egyre inkább elbújnak. Tehát vannak olyan megszorító, apró dolgok, amelyek folyamatosan egy bizonyos mozgalom által, a szalafista mozgalomra gondolok, a társadalomra gyakorolt nyomást egyre növelik és ezért akadályok gördültek a demokratizációs folyamat elé. Nekünk az Európai Uniónak az a feladatunk, hogy a megfelelő irányba irányítsuk és segítsük őket. A szociális gazdasági helyzet is a másik terület, ahol sok kihívás van. Azok az emberek, akik az új, újonnan érkeznek a munkaerőpiacra, nagyon jelentős munkanélküliségekkel, hogy szembenézzenek. Az elmúlt két évben nem javult a munkaerőpiaci helyzet, sőt romlott. Ez növekvő frusztrációt okoz a népességben, különösen a fiatalok körében. Ez a növekvő frusztráció, hogyha nem tudunk segíteni a Magreb országoknak, megfordíthatja ezt a tendenciát, és a fenntartható növekedést akadályozhatja. Politikailag pedig a következménye az lehet, hogy visszatérnek azok a tendenciák, amelyeket szerettünk volna elfeledetnek tekinteni ezen országokban. Aztán van egy mezőgazdasági probléma is. A legtöbb országban a strukturális problémák miatt megakadt a, gaz, a mezőgazdaság növekedése. A klímaváltozás, az erózió, a beruházások hiánya okozzák ezt. Át kell tehát strukturálni a mezőgazdaságot. Ezek olyan országok, amelyek áll, alapjában véve mezőgazdaságból érő országok, ezért nagyon fontos újra beindítani és átalakítani a mezőgazdasági termelést. Aztán nyilván szükség van arra is, hogy támogassuk azt, hogy egy dinamikus magánszektor alakuljon ki, hiszen legtöbb a Magreb országban eléggé kicsike még ez a gazdasági terület. A, a, a társadalmi piacgazdaság, vagy szociális piacgazdaság felé vezető úton pedig a magán gazdaság támogatása egy nagyon fontos lépés. A szociális jogok és a szociális védelem területe is fontos, hiszen óriási különbségek vannak a társadalmon belül és a régiók között is. Nekünk is fontos, hogy dolgozzunk ezen, hiszen saját országainkból is tudjuk azt, hogy nincs fenntartható és tartós növekedés szociális kohézió nélkül. És végül még egy kifejezés, erről csak egy szót szólok, a régiót érintő fenyegetések, a szervezett bűnözés és a terrorizmus, ami napjainkban történik Algériában, Mariban, arról azt hiszem, hogy nem is kell többet mondanom, hogy látjuk, hogy milyen fenyegetés van. Mit tehet az EU? Elsősorban megpróbáljunk segíteni a regionális szervezeteknek, amelyek már is léteznek. Például ott van az Magreb Arab Unió, a főtitkára nagyon dinamikus, szeretné újraindítani a, a gépezetet. De Algériában és Marokkóban azt tapasztaljuk, hogy a megszületett tanulmányok a fiókba kerültek. És az arab Magreb országok nem tudták konkrétummá fordítani ezeket az eredményeket. Az északi részen az olaszok, franciák, spanyolok, máltaiak és a portugálok csúcs találkozót tartottak, egy 5 plusz 5-ös csúcs találkozót Máltán. Több miniszteri találkozóra is sor került az elmúlt 12 hónapban a közlekedés, a biztonság területével foglalkoztak. Ez egy hasznosnak tűnő fórum, eszmecserét lehet tartani, de emellett a gondolatokat a konkrét realitásba fordítani is segítenünk kell ezeknek az országoknak. Ezt teheti az Európai Unió a földközi tenger térségében. Franciaországnak eddig korlátozott sikerei voltak, egy kicsit élénkebbé kell tenni a segítségnyújtást. A barcelonai titkárság, barcelonai titkárságnak nagy projektjei vannak, nagy projekteket indított például a tengeri strádák, aztán a gázai ö, tengervíz sótalanítási programok és más nagy programok is indultak. Ez egy első pont, egy első lehetőség a regionális kezdeményezések és szervezetek támogatása. Második hely, ahol közbe tudunk avatkozni, vagy segíteni tudunk, ez a demokratikus folyamatok támogatása. Nagyon fontos, hogy jó irányba próbáljuk tolni a dolgokat. Meg kell próbálni olyan hálózatokat létrehozni a civil társadalomban, amelyek Ugye az egyes országokban már kezdenek szerző, szerveződni, de hogyha ők a regionális hálózatban tudnak együttműködni, akkor sokkal hatékonyabbak lesznek. Ebben kell nekik segítenünk. Még egy gondolat, különböző, különösen önöknek, parlamenti képviselőknek fontos, hogy a parlamentek, az Európai Parlament, a nemzeti parlamenteink egy oldalról, illetve a magrebi parlamentek közötti együttműködést meg kell erősíteni. A magrebi országokban a parlamenteknek nincs nagyon fontos szerepe. De hogyha demokratikus társadalmakat akarunk ott látni kialakulni, akkor a lehető legjobb segítségnyújtás az az, hogy az önök legjobb gyakorlatait, tapasztalataikat megosztják a Magreb országok parlamentjeivel, és ezt a parlamentek közötti együttműködés keretében lehet megtenni. Aztán a helyi hatóságok kapacitás növelése. Tudjuk, hogy a decentralizáció bizonyos országokban, Olaszországban, Németországban nagyon komoly méreteket ültött. Ezt a tapasztalatot a decentralizáció tekintetében meg kell velük osztani, hogy ők is folytathassák a decentralizációt működőképes módon. Mert olyan is előfordulhat, hogy egy ország decentralizáltabbá válik, de komoly árat fizet érte. És nyilván a média és a kultúra szerepén is kell dolgozni a Magreb országokban. A média és a kultúra bizonyos kondíciók között hatékonyan tudja előmozdítani a demokratizációs folyamatokat, és érdekünk, hogy ezeken a kérdéseken is együtt dolgozzunk velük. A globális fenyegetések területe Egyre hatékonyabbaknak kell lennünk a terrorizmus és a szervezet bűnözés elleni harcban, különben sehova nem fogunk jutni. Nézzük csak meg, hogy mi történik. Többet kell tennünk, hogyha stabilitást szeretnénk a száheli és szaharai övezetbe hozni. Gratulálnék a, a nukleáris, kémiai, biológiai fegyverek terjedését meg kell akadályozni. Marokkóban van egy koordinációs központ, de az e területen való együttműködést meg kell erősíteni, hiszen az ilyen jellegű fenyegetés nem csak számukra veszélyes, hanem számunkra is. Képezni kell az ügyészséget, a rendőrséget, a biztonsági erőket és a, a katonaságot, hogy a szervezett bűnözés elleni küzdelem hatékonyabb legyen a konfliktusok rendezése és a megbékélés előmozdítása is fontos. A konfliktusok nagyon gyakran elhúzódnak, fermentálódnak, és támogatják a, és táplálják a szervezetbűnözést és a terrorizmust. Segíteni kell tehát ezeknek az országoknak, hogy hatékonyabb oktatási rendszereik legyenek, mert hogyha ezen országok egyetemei sok diplomást fognak képezni, akkor nem feltétlenül biztos, hogy az oktatás minősége is a mennyiségi mutatókkal együtt fog fejlődni. A szakmai képzés és az oktatás minőségének előmozdítása fontos tehát, hogy így is segítsünk regionális hálózatokat létrehozni, technikai segítségnyújtásra, Erasmus Mundus és hasonló ösztöndíj rendszerekre gondolok, mint eszközökre. Az is fontos, hogy a köztisztviselők kompetenciáit növeljük, hogy a finanszírozáshoz való hozzáférésüket segítsük, illetve a külső piacokhoz való hozzáférésüket is előmozdítsuk. Mindezt a KKV-kre összpontosítva kell, hogy tegyük, hiszen ők alkotják azt a szövetet, ami létrehozza majd az új munkahelyeket. Segíteni kell abban is, hogy a kutatási és innovációs programjainkban részt vegyenek. Például az Európai Keretprogramban, a Horizont 2020-ban. Aztán kell, hogy legyen üzletemberek közötti hálózat, a vállalatok irányító testületei közötti hálózat is. Kereskedelmi területen a kereskedelmi integrációt kell megerősíteni a Magreb országok között, és ezt az integrációt, a Magreb országokon belüli integrációt egy elmélyített szabadkereskedelmi övezet létrehozásával kell majd beteljesíteni. A Magreb kereskedelmi integrációja azonban nehéz lesz, hogyha például a Algéria és Marokkó közötti határ továbbra is lezárva marad. A 21. században nem lehet két ország közötti határ lezárásával megoldani a problémákat, ez egy kicsit idejét múlt megoldás. A nagy hálózatok területén energia és közlekedésre gondolok. A Magreben átívelő autóutak fejlesztésére van szükség, és a lehető leggyorsabban egy euromediterrán légteret kell létrehozni. Az energia területén segítenünk kell a megújuló energiák fejlesztésében nekik, energiahatékonysági programokban, illetve az ő villamos energia és gázpiacukat integrálni kell az európai piacokhoz. Már megkezdődött a cselekvés a területen, de többre van szükség. Van még egy szektor, ahol együtt kell működnünk, hiszen számukra nagyon komoly fenyegetést jelent, ez például a, pedig a klímaváltozás és a környezetvédelem területe. A saját érdekünk is, hogy együttműködjünk velük, hiszen a víz, a levegő és a természeti vagy tengeri erőforrások kezelése közös érdekünk. Fel kell gyorsítanunk a párbeszédet és az együttműködést. Végül a társadalmi civil védelmi területen is meg kell erősíteni az együttműködést, hiszen a természeti katasztrófák, amelyek emberi cselekvések vagy cselekmény miatt jönnek létre, kihatással vannak Európába is. Európára is, és az európai természeti katasztrófák is hatással vannak őrájuk. Tudom, hogy kicsit hosszú voltam, de még így is csak a javaslatainknak csak egy apró részletét tudtam megvilágítani. Köszönöm szépen! Grazie, grazie Presidente. Ehm, volevo ringraziare... Köszönöm szépen, elnök úr. Migarelli doktor úrnak szerettem volna köszönetet mondani a beszámolójáért, és szerettem volna kiemelni, hogy mennyire is fontos véleményem szerint, hogy végre elkezdjünk cselekedni, és segítsünk ennek a régiónak a demokratizálódásban. Úgy multilaterális, mint bilaterális csatornákon keresztül. Fontos, hogy a déli szomszédságban is a stabilizáció útjára lépjünk. Ennek a közleményben mindenképpen fő prioritásnak kell lennie. Természetesen nagyon sok kezdeményezés van, de hát most az a fontos, hogy a politikai kihívással szembenézzünk, és annak megfeleljünk. Nem tudjuk elfogadni, hogy a dokumentum nem, ne a leghatékonyabb megoldásokat válassza. Úgyhogy el kell gondolkodnunk arról, hogy erre a régióra nagyon is jellemző az, hogy gyorsan kell cselekednünk, hogyha biztonságot akarunk. Itt van például a mali eh, konfliktus, eh, itt is kiviláglik eh, a gyors cselekvésnek a fontossága, és hát nyilvánvalóan tovább kell vizsgálódnunk. A 2010 márciusi jelentésében is az Európai Parlament már követelt bizonyos akciókat, amelyek, alá, seg, amelyek segíthetik a Magreb országoknak az integrációját. Jó, hogy ez a közlemény most közös szerzők tollából kerül az asztalunkra, de hát itt azért már egy év késés után jelenik csak meg, úgyhogy meg kell vizsgálnunk, hogy mennyire koherens a munkánk, és egyáltalán sikerül-e nekünk gyorsan cselekedni a térségben. Ami pedig a regionális integráció témáját illeti, már a 95-ös barcelonai folyamatban is elhangzott, hogy szabad kereskedelmi övezetet kell itt kialakítani 2010-ig. Az időt jobban is kihasználhattuk volna, így számos problémát tisztázhattunk volna. Vannak szép gondolatok, szép elképzelések, de most már tényleg, hogyha valamit változtatni is akarunk, akkor át kell lapoznunk a régi fejezeteket. Itt van a közös kezlemény, és ez megmutatja, hogy a Magreb országoknak a kormányai a felelősek elsősorban a kiútkeresésben. Jól lehet, szeretném azért rögzíteni, hogy ebben Európának is fontos szerep kell, hogy jusson. Tehát itt van az összkép, amit mindannyian magunk előtt látunk, és itt nem csak az intézményekről van szó, hanem a társadalmi szervezetekről, a civil társadalom struktúráiról. Ma már jobban látjuk, hogy a régióban a politikai dinamika az hogyan alakul, a politikai együttműködés eh, nyilvánvalóan nagyon fontos számunkra, ez el is hangzik, és van itt egy folyamatos és rendszeres pár, eh, párbeszéd, vannak interparlamentáris megbeszélések, és bizonyos témák a parlamenti közgyűlésen is napirendre kerülnek. Ezek olyan prioritások, amelyek egyébként nekem is a szívügyeim, de Ezeket a cselekvéseket, akciókat megfelelő intézményes keretek között összefogottan kell lefolytatni, és világosá kell tenni, hogy ki, hol, miért felelős. És nem az a megfelelő dolog, hogy mindenki azt csinálja, amit megfelelőnek tart. És az is jó lenne, hogyha a megbeszéléseknek a látogatottsága is javulna. Itt a szövegben a együttműködésnek a javításáról esik szó, annak a szükségességéről esik szó. A Magreb országok parlamentjei és az Európai Parlament közötti együttműködés javításának szükségességét hangsúlyozza a közlemény. Nyilván ezt egy interinstitucionális intézményközi segítségnyújtásnak is kísérnie kell. Önök ezzel kapcsolatban javaslattal éltek, reméljük, hogy az abban foglaltak meg is valósulnak, és a parlament ennek érdekében meg is fog tenni mindent. Látjuk, hogy most Maliban hogyan alakulnak eh, a dolgok. Ez is csak az ilyen típusú párbeszédnek, találkozóknak a fontosságát eh, húzza alá, hiszen nyilván katonai eszközökkel nem lehet demokráciát kialakítani. És fontos, hogy a gazdasági, szociális, politikai téren is együtt működjünk. Ez az, ami támogatni tudja a térségben az integrációt. Zárásképpen pedig elmondanám, hogy elengedhetetlenül szükséges, hogy folytassuk a párbeszédet és keressük a párbeszéd lehetőségét a térségben vannak politikai, vannak ezzel kapcsolatos politikai aktivitások legmagasabb szinten is, gondoljunk csak például a tegnapi találkozóra. Dr. Mirangeli tudja, hogy miről beszélek. Füle biztos, beszélt a közös közleményben található javaslatokról, és ezzel kapcsolatban már megszülettek az első konkrét kezdeményezések is, így például az energia szektor, a magángazdaság és a vidékfejlesztés, illetőleg a mezőgazdaság fejlesztése számára. Mindezek tehát nagyon fontosak. Fontos ezekben a kérdésekben a politikai együttműködés. Ez az, ami segíti az átalakulást. Nagyon örülök, hogy a bizottságnak és a parlamentnek a fellépése egyre szorosabb együttműködésben folyik, mindenkinek megvan a maga hatásköre, és a cselekvésében megvan a maga autonómiája, de hát fontos ez az együttműködés, hogy ne csak feketén-fehéren mindenki azt tegye, amit gondol. Gomes, prego. Gomes kolléga. Eh, Köszönöm Mingarelli úrnak. Nagyon átfogó és korrekt bevezetőjét. Kérdésem. Miért ezt a jövőképet, ezt a víziót, miért olyan nehéz megvalósítani? Ez a vízió véleményem szerint megfelel az igényeknek, és az országok külön, társadalmainak különböző elemei is támogatják a földközi tenger térségében. Szeretném azt is megkérdezni, hiszen említette a demokrácia útjában álló akadályokat, amiket a szalafista mozgalom gördít az útba. a fiatalok munkanélküliség és a munkanélküliség tényezője is magyarázza a mozgalom megerősítését. De ezekben az országokban, ahol ennek a mozgalomnak nincsenek gyökerei, miért jelent meg mégis ez a mozgalom? Kívülről. Például Katar, Szaudarábia esetére gondolok, Eston asszony és a külügyi szolgálat mit tud tenni, hogy támogassa az országokat, hogy elkerüljék ennek a mozgalomnak a megerősödését, amely nagyon negatív hatásokkal jár egyébként. A dzsihádista és terrorista elem megerősödését kell tehát megakadályozni. Azt is, mit tehetnek ennek érdekében? Ez a rendkívül súlyos, a mali válsághoz kapcsolódó dráma Algériában. Önnek milyen olvasata van arról, hogy mi is történt ott? Nem azt akarom, hogy a fellépés brutalitásáról beszéljen, erre nagyon sok magyarázatot hallottunk de az algériai ellenzékkel kapcsolatban voltunk, és ők úgy gondolják, hogy az, ami történt, az nem egyik pillanatról a másikra szerveződött meg. Egy belső rivalizálás az algériai hatalomban szintén elősegítette ezt. Mi, mi fog következni e feszültségből ebben az országban? Mit tehet a társadalom? És az a tény, hogy nincs elég politikai mozgástér Algériában, nem lehet, hogy csak rontják a helyzetet egy ilyen helyzetben? terrorizmus és a különböző maffiák és a szervezett bűnözés terjedhet ebben a helyzetben. Líbia teljesen terrorizálódott. Líbiában nincs hadsereg, vagy más erő, amely biztosítani tudna egy olaj létesítményt. még olyan információk is vannak, hogy a líbiai területen vannak olyan létesítmények, amiket senki nem ellenőriz. Végül azt kérdezném, hiszen ön is említette, hogy mennyire fontos a konfliktus megoldás. És azt látjuk, hogy ez nem igazából működik például mondjuk a Marokkó és Algéria ellenségeskedése esetében. Aztán ott van a nyugat-szaharai konfliktus, ami véleményem szerint, hát láttam, hogy ez mindenféle terrorista és mafia bandák toborzási helye. Az Európai Unió gondol erre? Tesz bármit is? Ismerem a történelmet, tudom, hogy ez egy megosztott ország, de amikor látjuk azt, hogy milyen veszélye van a régióban ennek a terrorista toborzó területnek, amikor látjuk, hogy ezek a konfliktusok, például az Észak-Mali vagy a Szaharai, más konfliktusok, ezeket, hogy átveszik és ö, magukévá teszik a terroristák, hogyan tudjuk ezt csukott szemmel nézni? És itt most abba is hagyom. Mi permetto io qualche domanda. Igen, parancsoljon. Nekem is van egy-két kérdésem, igyekszem rövidre fogni magamat. Ön beszélt az együttműködés fontosságáról a magrebi térséggel, a magreb országokkal, de hát ezek persze nem egyforma, ezek az országok, Egyiptom nem olyan, mint Marokkó, Marokkó nem olyan, mint Líbia, vagy Tunézia, más-más történetük van ezeknek az országoknak a kultúrájuk más, a médiális világuk más, másként működnek a parlamentek, és sorolhatnám a különbségeket. Kérdésem a következő. Hogyan gondolja az együttműködés lehetőségét például a szakszervezetek segítségével, hiszen a szakszervezetek a mi jóléti társadalmunknak fontos építőlemei voltak, és ilyen módon nem csak gazdasági, hanem szociális szerepet is játszottak. Másik kérdésem, melyek azok az eszközök, hatékony eszközök, ez egy nehéz kérdés lesz, amelyekkel a nagy korrupció ellen fel lehet lépni, amely a uralkodó rétegeket határozza meg a Magrebben. mert ezek eltorzítják a piacokat is, és nehézé teszik a kis és középvállalatok megalapítását, működtetését, pedig ezekre nagyon nagy szükség volna épp ezekben a térségekben. Ön felvetette a parlamentek közötti kapcsolat és párbeszéd lehetőségét. Egyetértek, hogy ez hasznos lehet, de látni kell, hogy az általunk ismert parlamentek és ezen országok parlamentei, akiknek alig van tapasztalatuk a demokráciával, milyen nagy különbség van a két intézmény között. Ezek a parlamenti képviselők nem is rendelkeznek azzal a mandátummal és azzal a hatalommal, mint mi. Nagyon érdekes volna tehát, hogy hogyan lehetne átadni a tapasztalatainkat, a mondjuk a föderalizmus, a szövetségi állam alakzatokról szerzett tapasztalatunkat, vagy a parlamenti tapasztalatunkat ennek a térségnek, a térség országainak. Vegyük Olaszország példáját. Úgy gondolom, hogy más-más módon épülnek fel az országok, és más-más módon oszlik el a hatalom, hiszen gyakran az, aki közelebb van az emberekhez, vagy a problémához, jobban meg tudja oldani a problémát, és ilyen módon ennek pénzügyi kihatásai is lehetnek. Következtetésem. Ez a vállalkozás Az, hogyha valaki vállalkozást alapít, akkor biztonságot akar, de hát ezen a területen sem kereskedelmi, sem politikai biztonság nem áll fenn. Ilyen módon, hogyha nem garantáljuk a problémák megoldását, ezen alapproblémák megoldását, nem hiszem, hogy számítani lehet arra, hogy a beruházások ide irányuljanak. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta a kérdésemet és most már basszony kapja meg a szót. Köszönöm. Először is az Európai Unió és a Magreb kapcsolatának kérdése rendkívül fontos. Úgy gondolom, hogy keresztúton állnak ezek a társadalmak. A ugyanazokat a vitákat folytatják a Magreben, mint Európában. Milyen társadalmat szeretnék, milyen típusú szabadságokkal, milyen legyen a vallás helyzete a társadalomban. Ez a keresztút felelőssé tesz minket. Két lehetőségünk van. Egy fiatalság számára, akik most rosszul élnek, akik óriási öm, munkanélküliséggel néznek szembe, nagyon sérülékeny a helyzetük, és kétségbe esettek. Vagy a földközi tengeri szomszédaink érdekében, a szomszédaink érdekében megtesszük a fontos lépéseket, vállaljuk a felelősséget, vagy pedig távol maradunk. És akkor ezek a fiatalok azok felé fognak fordulni, akik az iszlám eszközeit akarják megerősíteni a vahabizmust, amit Katar és Szaudarábia támogat, e felé fognak fordulni. Nagyon fontos szerepet, de negatív szerepet játszik ez a két ország a térségben. Ugyanis olyan videókat terjesztenek, amelyek megosztják a zárt a társadalmat, egy retrográd magába forduló társadalmat próbálnak építeni. A fiatalság kell, hogy a cselekvéseink és politikánk központjában legyen. Vár minket, nagyon nyitottak. Felénk tekintenek, nézik a nyugati európai televíziókat. És egész eddig hiányoztunk az ő életükből, ezért nagyon fontos, hogy megfogjuk a kezüket, és egyenlőként bánjunk velük, feléjük forduljon. A földközi tengeri térség az Európai Unió számára egy olyan pillér, amely nem eléggé masszív. Nekünk, európaiaknak új piacokat kell találni a saját gazdaságunk számára, és ezt mondjuk a földközi tengeri térség déli részén megtalálhatjuk. Ez a saját gazdaságunk előmozdítása érdekében fontos, de ez önmagában elfogadhatatlan cél. Tehát ezek a társadalmak keresztútnál állnak. És számomra a kultúra és az oktatás kérdése is nagyon fontos. Az Arab-Magrebi Unió egy olyan terminus, ami engem zavar, hiszen ezen magrebi társadalmak különbségeit nem veszi figyelembe a történelmük, a kultúrájuk különbözőek. Ott vannak a berberek, ott vannak a más népcsoportok. És az arab, a magrebi unió rendben van. Észak-Afrika rendben van. És még van is egy berber szó is, ami ezt a régiót leírja. De nem szabad egységesnek, egyformának tekintenünk ezeket az országokat. Van egy néhány évvel ezelőtt elhunyt filozófus, aki Magreb plürielnek, azaz a magrebeknek nevezte ezt a térséget. Nagyon sokféle, a sokszínű a nyelvi sokszínűség, kulturális sokszínűség jellemzi a térséget. Mindig voltak keresztények és zsidók is a Magreb országokban. A pluralitás tudatosítása és elfogadása nagyon fontos. És a velük folytatott kapcsolatunkban ezt nem szabad szem előtt téveszteni, a pluralitás kérdését. Gazdasági kérdés. Kollégám beszélt a korrupció kérdéséről, és a jog megalapozottságáról és erősségéről. Nagyon sok európai társadalom nem akar beruházni ezen a területen azért, mert nincs jogbiztonság. Hogyha mondjuk Algériára gondolunk, ott egész egyszerűen esélyünk sincs a bíróságok előtt. Az igazságszolgáltatás és a jogállamiság megerősítése és a tárgyalások fontos tárgya kell, hogy legyen. Még van egy dolog, ami engem nagyon zavar, és ezért nem is, nemmel szavaztam arra jelentésre, ez a tarifális rendszer lebontása. Partnereink, gazdasági partnereink, de gyenge gazdaságok, tehát nem szabad teljesen megnyitni őket, és azt követelni tőlük, hogy a vámok által nyújtott védelemről mondjanak le. A fiatalság ismét, erre térek vissza, kell, hogy a cselekvésünk középpontjában álljon kapcsolatainkban, meg kell hallgatnunk jobban a civil társadalmat, és mindjárt befejezem. Az autoriter rezsimek alatt felnőtt társadalmak és az dinamikus, nyitott fiatalság, a kezdeti stádiumban lévő civil társadalom megérdemli azt, hogy meghajlagassuk őket. És egy utolsó szó a civil társadalomról, egy magrebi társadalmi fórumra van szükség. Ennek az előkészítése a Tunisban 2013. márciusában egy globális ilyen fórum megalapításáról fognak tárgyalni, és szerintem ez is nagyon fontos lépése lesz a civil társadalom megerősítésének. És most Svensson úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy én is köszönetet mondjak a kitűnő beszámolóért. Lehet, hogy valakit specifikusan egy-egy ország érdekel ugyanakkor a térségből. Én például Tunézia iránt érdeklődöm. Talán nem figyeltem megfelelően, és elkerülte a figyelmemet az esélyegyenlőségnek a kérdése, de ön ugye azt mondta, hogy az esélyegyenlőség kapcsolatos helyzet Tunéziában romlott Jól lehet, Tunéziának a szomszédos országokhoz képest specifikus volt a helyzete, sokkal inkább voltak sikeresek a nők eh, az oktatási rendszerben, sokkal inkább hozzájutottak a felsőoktatási eh, lehetőségekhez. Tehát a kérdés az, hogy már most érezhető-e, hogy a nők helyzete Tunéziában valóban romlott. És egy további kérdés. Tunéziában rendkívüli szerepe volt az elmúlt időszakban az idegenforgalomnak. Számomra az lenne az érdekes, ha tudhatnám, hogy most mi a helyzet. Merci. Köszönöm. Elsősorban egyetértek mindazzal, amit Panceri úr mondott arról, hogy szükséges konkrétumba fordítani ezeket a szép ötleteket és gondolatokat. Nem elég, hogyha a fiókba toljuk őket. Igaza van. Komes asszony, azt hiszem kiment egy sor kérdést tett fel. Akkor azt hiszem előbb inkább az önkérdéseire válaszolnék. Tapasztalatok megosztása a szakszervezetekkel kapcsolatban persze nagyon hasznos. Amikor a civil társadalmat akarjuk erősíteni, akkor nem csak az ngo gondolunk, hanem a szakszervezetekre is. Vannak az az ország, ahol erős a szakszervezeti mozgalom, annak általában erős demokratikus gyökerei vannak. Például nálunk az UGTC nagyon fontos szerepet játszik a civil társadalomban. A saját szakszervezeti tapasztalatainkkal tudjuk segíteni ezeket az országokat a szakszervezeti mozgalom és rendszer kiépítésében. Az EGSB-vel is együtt tudunk esetleg működni ezen a területen. Ez egy nagyon jó gondolat a mi dokumentumunkban ezt nem fejtettük ki konkrétan, de önnek igaza van. A korrupció elleni küzdelem. Persze, hogyha vannak korrumpált hatalmi területek, akkor kell, hogy legyenek alternatív, nem korrumpált hatalmi területek, például egy független igazságszolgáltatás, ami tud segíteni. A független igazságszolgáltatás és a független média nagyon komoly ellensúlyt jelenthetnek több millió eurós költségei vannak a programjainknak, amivel szeretnénk ezt elérni. Remélem, hogy ennek lesz hatása, és hogy így tudunk segíteni nekik a korrupció elleni hatékonyabb küzdelemben. És a civil társadalom, igen, nálunk nagyon fontos szerepet játszik a korrupció elleni küzdelemben, és remélem, hogy majd náluk is, hogyha segítünk, erős civil társadalom kialakításában, akkor ez majd a korrupció ellen is fellép. A decentralizációnak vannak kockázatai, ez nyilvánvaló. Vannak olyan decentralizációs törekvések, amelyek katasztrófába fulladtak. ahol rosszul sikerült igazgat, rossz igazgatás lett ennek az eredménye. Marokkó éppen a decentralizáció útjára lépett, segíteni kell nekünk, ezt meg is tesszük. Segítenünk kell nekik, ezt meg is tesszük. Remélem, hogy lesz a segítségünknek hatása. A mi helyhatóságaink és az ő helyhatóságai között testvérvárosi jellegű kapcsolatokat építünk ki. Reméljük, hogy ezáltal tudunk segíteni biztonság nélkül és jogbiztonság nélkül nem lesz külföldi beruházás. Igaza van. Éppen ezért ezekben az országokban megpróbáljuk javítani a biztonságot, Líbiában nyilván, hiszen itt a legnehezebb a helyzet a területen. Megpróbálunk egy olyan egy határvédelmi műveletet beindítani. Tunéziában már több mint egy éve segítünk a biztonsági szektor reformjában, nehéz, hiszen ők hezitálnak. Általánosságban próbálunk együttműködni velük, hogy a biztonsági szektort megreformálják, és ugyanakkor a szabályozási környezetet, illetve a beruházások biztonságát is próbáljuk előmozdítani. Látványos eredményénk még nincsenek, de próbálkozunk, hiszen nagyon komoly akadályi vannak a beruházásoknak. Tunézia és a nők férfiak egyenlősége. Amikor ö, civil társadalommal beszélünk Tunéziában, konkrétan azokkal a nőszervezetekkel, konkrétan a nőszervezetekkel, akkor ők azt mondják, hogy érzik a nyomást. Érzik a nyomást arra vonatkozzak, hogy hogyan kell öltözniük, hogyan kell viselkedniük. És azokon a területeken, amiket ön is említett, a Benelli és Burkiba rezsimje alatt e, olyan jogszabályok születtek, amelyek állítólag, mondják nekünk, megkérdőjelezhetőek a szalafisták nyomása alatt. Tunéziai barátaink és tunéziai tárgyaló partnereink mondják ezt. Én nem tudom megmondani, hogy nagyon sok tunéziai nő, hát hogyha ők sokan azt mondják, hogy érzik a nyomást, akkor ezt el kell hinnünk. Úgy gondolom, hogy a veszély valós. Úgy tűnik, hogy tényleg van kockázat. Számos mozi például bezárt. A mozi a kultúra részét képezi, és rossz jel, hogyha az emberek bezárják a mozikat, mert fenyegetetnek érzik magukat. Aztán az alkoholfogyasztás. Én nem vagyok egy alkoholizmus támogató ember, de hogyha valaki már egy picike alkoholt sem fogyaszthat, azt nem látom a szociális fejlődés jelének. Akódnunk-e kell a nők helyzetével kapcsolatban? Igen, erre válaszoltam, és akkor most Gomes asszony kérdései. Miért nehéz a gondolatokat, az ötleteket megvalósítani? Hát a fő akadályok a regionális együttműködésben az a Marokkó és Algéria rossz kapcsolatában rejlik. Ha nem sikerül a Magreb országoknak az együttműködés és az integráció, a regionális integráció előmozdításában segíteni, az főleg emiatt van. Hogyan lehet a szalafistákat finanszírozókat megállítani ebben? Nehéz. Igaz, van abban, hogy tudjuk, hogy kik finanszírozzák őket, de hát igazából a világ leg... Tehát csodálatos kapcsolatunk van velük, nincsenek nyílt problémáink, konfliktusaink velük, muszáj beszélni erről, és a probléma tényleg valós. Az ön által említett két arab öböl menti ország fontos partnere tagállamainknak, tagállamaink nem akarnak összeveszni velük, sok mindent vásárolnak tőlünk, mi is vásárolunk tőlük a fegyverkereskedelemben, a fontos szerepet játszanak, a üzemanyag onnan származik, tehát privilegizált kereskedelmi partnereink, de ugyanakkor igaza van önnek, problémákat, problémát okoznak azzal, hogy például libiai milíciákat finanszíroznak. Tehát tudjuk, hogy ez probléma Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy más okokból kifolyólag szükségünk van erre a két országra. Az algériai helyzet az algériai erők rivalizálásának az eredménye-e? Hát őszintén rengeteg hipotézis van, mindegyik lehetőség. Tudjuk, hogy Algéria déli részén az algériai hatóságok zártsága ellenére és az ott csempészettel foglalkozó bűnözők és a dzsihadisták jelenléte megvan, erről tudunk, de ezek, ez megvolt a mali fejlemények előtt is. És a két évvel ezelőtti libiai expedíció, vagy libiai közbelépés előtt is ez a jelenség már létezett. Tehát már három éve van stratégiánk a száheli biztonság előmozdítására, nem csak a Európa foglalkozik ezzel, hanem a helyi erők is próbál, hiszen tudják, hogy a száhelövezetben növekszik a szervezet bűnözés és a dzsihadizmus. Úgyhogy szerintem nem kell az algériai hatalmi ágak közötti ellentmondásban és az algériai ö, erők közötti feszültségben keresni az okokat, hiszen ezek az okok már korábban is léteztek. És a libiai, valamint az észak-mali helyzet hozzájárul ennek a problémának az eszkalálódásához. Mit tehetünk a Nyugat-Szahara ügyében? Ez egy ilyen befagyott konfliktus, amely a száheli és szaharai instabilitás táplálja. Az Európai Unió eddig azt mondta, hogy támogatjuk az ENSZ külön képviselőjét, Christopher Rost, Őszinte lehetek, önök is tudják, hogy miért. 27 tagállam munka nem ért egyet. Vannak olyanok, akik a marokkói álláspontot támogatják teljes mértékben, és más oldalról vannak olyan tagállamok is, amelyek úgy gondolják, hogy a Nyugat-Szahara függetlenségéről népszavazást kellene tartani. Nehéz közös álláspontot kialakítanunk, és nincs közös álláspontunk, így tehát nehéz az európai intézményeknek aktívabb lenni a Nyugat-Szahara kérdésében. Ennyi. Nem igazolom azt, hogy mit csinálunk, csak megmagyarázom azt, hogy miért nem vagyunk aktívabbak. Ezért. Azt hiszem, válaszoltam a kérdésekre. piccola pausa. Egy rövid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 Kedves kollégák, most pedig eszmecserét folytatunk Susan, Susanna Grubi esítsel a Szerb Köztársaság Európai Integrációért felelős miniszterelnök helyettesével. Szeretettel üdvözlöm a miniszterelnök helyettest körünkben, aki először jár itt a külügyi szakbizottság eh, megülésén nagy örömére szolgál különösen azon képviselőknek, hogy ma itt van ön, akik eh, Szerbiába, Koszovóba utaztak. 2012 fontos év volt Szerbia számára, hiszen tagjelölt státust kapott. 2013 pedig még fontosabb, hiszen ez az az év, amelyben Szerbiának teljesítenie kell azokat a feltételeket, amelyek alapján megnyithatók a csatlakozási tárgyalások. Szakbizottságunk ma délelőtt tárgyalta meg eh, Kacsin úr eh, Szerbiáról szóló országjelentését értékelő jelentéstervezetét, és tájékoztathatom, hogy széleskörű támogatást ér, élvez az a javaslat a szakbizottságban, hogy megkezdjük a tárgyalásokat Szerbiával, hiszen ezzel tovább bátorítjuk a demokratikus átalakulást. Nem kell elmondanom, hogy számunkra az az EU által mediált belgrád-pristinai tárgyalás nagyon fontos. Úgy tűnik, hogy jó előrehaladást sikerült elérni ezen a területen. Azt hiszem, hogy mindkét félnek érdeke, hogy normalizálja a kapcsolatokat, és így lehetővé tegye, hogy a szerb és a koszovói állampolgárok békében együtt élhessenek. Nem húzom tovább a szót, hanem megadom önnek miniszterelnök helyettes asszony szót, Kérem, hogy vázolja fel azokat a kihívásokat, amelyekkel a szerb kormány áll a csatlakozási tárgyalások megkezdése előtt, és köszönöm szépen, hogy vendégünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem szolgál örömömre, mi több nagy megtiszteltetés számomra, hogy lehetőségem van arra, hogy az AFET, tehát az Európai Parlament Külügyi Szakbizottságának tagjaihoz szólhassak különösen ezen nem kevési izgalmas napok során, ahol, amelyek eh, alatt eh, intenzifikálódik Szerbia eh, Európai Unióhoz való közeledése, miközben a szakbizottság második olvasatban foglalkozott az állásfoglal- a jelentés tervezettel. Én magam is voltam parlamenti képviselő, és éppen ezért nagyon is nagyra értékelem azt a szerepet, amelyet eh, az Európai Parlament játszik a tagjelölt országok, mint Szerbia közelítésében. Nem akarok hosszan beszélni, sokan inkább eh, a képviselő hölgyek és urak számára szeretném megnyitni a lehetőséget, hogy kérdezzenek, és igyekszem a kérdéseket megválaszolni, nem monológus tervezek tartani, hanem párbeszédet, dialógus tehát. Az Európai Tanács decemberi következtetései elismerik Szerbia EU feletett lépéseit, és a tanácsi következtetések megnyitották annak a lehetőségét, hogy az EU tagságról megkezdődhessen a közeli jövőben a tárgyalás. Az önök szakbizottságának állásfoglalás tervezetem ugyanezt mondja, és támogatásáról biztosítja a csatlakozási tárgyalások megnyitását, de ehhez fontos, hogy Szerbia fontos lépéseket tegyen még meg, lehetőség szerint még az íre elnökség ideje alatt, tehát június 30-áig. Azért fontos, hogy a tárgyalások megkezdésének időpontját Szerbia megkapja, mert ezzel az átalakulások lendületét meg lehet őrizni, és az európai orientáció visszafordíthatatlanná válik. Ahogyan elnök úr mondtam, a legnagyobb kihívás számunkra, illetve a legnagyobb politikai feltétel számunkra a Pristinával folytatott párbeszéd, és örömmel számolhatok be arról, hogy a Pristinával folytatott párbeszéd állandó elfként jött létre a szerb parlamentben, ugyanis a szerb parlament néhány héttel ezelőtt Koszovóról egy eh, határozatot fogadott el. A Pristinával való eh, viszony normalizációja további előrelépés alapfeltétele, és persze ez a legnehezebb kérdés Szerbia számára, a legérzékenyebb kérdés, de a dialógusnak, a párbeszédnek nincs alternatívája. Úgy gondoljuk, hogy minden érintett félnek pragmatikus és rugalmas módon kell együttműködnie annak érdekében, hogy egy fair és elfogadható megállapodást érjenek el, és így javítsák az egyszerű Koszobóban élő emberek életét. A megállapodásokat sikerült valósággá váltani, és a politikai párbeszéd a legmagasabb szinten zajlik. A negyedik fordulót január 17-én Brüsszelben folytatták le, Catherine Ashton bábáskodása mellett. Úgy gondoljuk, és úgy reméljük, hogy az Európai Unió elismeri majd hogy a Pristinával való párbeszédünk jelentős és látható és fenntartható változásokat vezetett. A közös határmenedzsment, az IBM már zajlik, négy határ átkelő helyen működik a közös határ üzemeltetés, ígéretünk szerint ígéretünket tehát betartottuk. Másrészt nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy szüksége van a belső reformokra Szerbiában a reform folyamat az új kormány felállása után is folytatódott. Továbbra is keményen dolgozunk, külön hangsúlyt fektetve a szervezetbűnözés és a korrupció elleni harcra, az a kisebbségi és emberi jogok védelmére, a jogállamiság megteremtésére és persze a gazdasági válság idején külön hangsúlyt élveznek a gazdasági kérdések. A kormány elfogadta az akciótervet, mely az Európai Bizottság országjelentésének prioritásaira épül. Létrehoztuk a Nemzeti Koordinációs testületet, mely az akció terv végrehajtásáért felel, és melynek vezetője maga a miniszterelnök, és ezzel új lendületet adtunk a, az élet és az igazgatás minden területére kiterjedő reformoknak. Az igazságügyi reform, vagy legyek pontosabbak, pontosabb Az előző reform hiányosságainak kezelése, ez tehát az igazságügyi reform elindul, sőt az első fontos lépést már be is fejeztük. Az Alkotmánybíróság döntése alapján az ügyészek és a bírák folytathatják a munkájukat. Az új korrupció elleni stratégiát ma reggeli információm alapján március végére fogadják el. Az új közbeszerzési törvényt a parlament decemberben elfogadta. Ez kizárja, hogy a közbeszerzésekkel visszaéljenek, hatékonyá teszi a közbeszerzést, és tej, az egész folyamatot ellenőrzés alá rendeli. Ami pedig az emberi és a kisebbségi jogok érvényesülését illeti, jogi kereteink jól kidolgozottak. Az emberi jogokat a alkotmányunk biztosítja, és a nemzeti kisebbségek jogainak védelméről törvény szól, de ugyanakkor ezen törvények végrehajtásán még van mit tennünk. Ki szeretnék emelni egy-két eredményt is, melyet a e területen elértünk. A szerb parlament megfelelt az EU normájának a diszkrimináció tiltó területeken, mi több, a szerb parlamentben a képviselők közül 34% nő. Egyes lépéseket tettünk a roma lakosság integráció érdekében, és a stratégia integ- végrehajtásának célja a romák helyzetének javítása, és erről a kormányunk az első fél évben dönt. Ezen felül pedig a diszkrimináció tiltó stratégián is dolgozunk. Ez egy olyan átfogó dokumentum lesz, amelynek segítségével igyekszünk csökkenteni a diszkrimináció szintjét a társadalmunkban. A különbségek tiszteletben tartása és a konfliktusok elkerülése lesz a stratégia kulcseleme. A bizottság szakértői, az Európai Bizottság szakértői jelentése a kisebbségi jogok érvényesüléséről Szerbiában pozitív eredményre jutott tavaly augusztusában, és javaslatokat tesz, amelyeket Szerbia nagyon komolyan megfontol. Ami pedig az LGBT, tehát a leszbikus, leszbikus meleg és transzexuális um, lakosságot illeti, Szerbia mind a véleménynyilvánítás, mind a szólásszabadságot, valamint a gyülekezési szabadságot és az öndefiníció szabadságát a alkotmányos szabadságnak tekinti, és éppen ezért meg akarjuk akadályozni, hogy szexuális orientáció alapján bárkit diszkriminálni lehessen a társadalomban. Az Európa Tanácssal karöltve Szerbia részt vesz a harc a szexuális orientáció vagy nem alapján való diszkrimináció projektben múlt év december 13-án tartottuk a konferenciát, első konferenciát Belgrádban, valamint a konferencia sorozatot folytatjuk, melyeknek célja az, hogy közös erőfeszítéseket tegyünk, és az Európai, Európa Tanács Miniszteri Bizottságának javaslatait végrehajtsuk. Ami pedig a stabilitási és társulási megállapodás kijelentéseit illeti, az öt a végrehajtás ötödik évében vagyunk a jövő év elején Szerbia eléri a kereskedelem liberalizáció szintjét a mezőgazdasági termékek területén egy-két termék kivételével. A SEE, e, tehát a Stabilitás és Társulási Megállapodás integrációja nagyon fontos, és Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt a megállapodást minden EU tagállam, így az utolsó, aki még nem tette meg, Litvánia is ratifikálja idén tavasszal. Számítunk az önök segítségére is ebben a fontos kérdésben. Röviden még szólnék a vízum liberalizáció kérdéséről, hiszen ez nagyon fontos szerepet játszik számunkra és az egész nyugati Balkán térség számára. Egy-két intézkedésről szeretnék beszámolni, amelyeket tettünk e területen. És szólok a EU tagállamokban tartózkodó hamis menekültekről, menedékjog, menedékjogért kérelmezőkről. Nőtt ezeknek a száma az elmúlt hónapokban, de Szerbia folyamatosan konstruktív és proaktív megközelítést alkalmaz a probléma megoldása érdekében. Minden javasolt intézkedést, melyet az Európai Bizottság eh, bocsátott ki a vízummentes rezsim posztmonitoring időszakáról, valamint a BIÜT tanács, a belis igazságügyi tanács ajánlásait is figyelembe veszük, szigorú ellenőrzéseket folytatunk a határátlépő helyeken, és és az idevágó BTK paragrafusokat is megváltoztatjuk. Egy új tényállást beemeltünk a büntető törvénykönyvbe, mégpedig a hamis menedékkérelem benyújtása, illetve a menedékesek megszervezése tényállását. Ennek következtében az elmúlt hónapokban a belügyminisztérium adatai alapján jelentősen csökkent az hamis menedékesek száma. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon érzékeny tojást, a borotva élen táncolunk, hiszen egyrészt hatékony intézkedéseket akarunk alkalmazni, másrészt nem akarunk diskriminálni egyetlen kisebbséget se. Az emberi jogok területén az bizottság országjelentése, mi több az Európai Parlament állásfoglalás tervezet, és elismeri, hogy előre léptünk. Nagyon fontos tehát hogy a menedékhez való jog érvényesülését ne kor, korlátozzuk. Éppen ezért arra teszünk javaslatot, hogy az európai intézmények fontolják meg, hogy a 2005 per 85-ös rendeletet meg lehetne változtatni, és ezen módosítással Szerbiát biztonságos országgá lehetne nyilvánítani, és ilyen módon a hamis menedék kérelem intézménye nem működhetne tovább. Ezt tették egyébként Bulgáriával is, amikor belépett az Unióba. Nagy hangsúlyt fektetünk a regionális együttműködésre, és az önök állásfoglalás tervezetét olvasva láthatom, hogy ezt önök is a szerb kormány pozitíve eredményének tudják be a horvát külügyminiszter legutóbbi hivatalos látogatása Szerbiába is azt bizonyítja, hogy elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy minden szomszédunkkal megjavítsuk a kapcsolatainkat a régióban. Nem akarnék hosszabban beszélni, csupán meg szeretném köszönni a figyelmüket, és még egyszer mondom, örömmel fogadom a kérdéseiket, állok a vita elébe. Köszönöm szépen. Thank you very much. Before giving the floor to... Köszönöm szépen. Mielőtt Kukán képviselőnek, az első felszólalónak adnám meg a szót, emlékeztetni szeretnék arra, hogy egy fél óra múlva pedig Elman Gilmorral az ír elnökség külügyminiszterével, az ír köztársaság külügyminiszterével, a soros külügyi elnökkel eh, cserélünk eszmét. Kukán úr, köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlöm miniszterelnök helyett asszony. Már együtt tudtunk működni önnel korábban, bár az AFET a külügyi bizottságban most lép fel először. Tudjuk, hogy nagyon elkötelezett híve az integráció menetrendjének, agendájának, és azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy az új kormány felállása óta nagyon pozitív a hangulat Szerbia tekintetében, de ugyanakkor ezt kötelességnek is kell, hogy tekintsék. Nem szabad, hogy cserben hagyjanak bennünket, most, amikor az EU valóban igazi reményeket kezd táplálni, hogy Szerbia jó úton halad, önöknek is felelősség teljesen kell fellépniük. Ugyanakkor bevezetőjében említettem, hogy sok olyan terület van, ahol több eredményt akarnak felmutatni. Tudjuk, hogy a párbeszéd zajlik, az megállapodások végrehajtásáról beszélünk, és arra biztatjuk önöket, hogy tovább haladjanak. Tisztában vagyunk a nehézségekkel. Azokkal, amelyekkel most szembeállnak, majd a jövőben szembeállnak majd, tisztában vagyunk mindezzel. De persze a, a kor új kihívásokat is hoz majd. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megkapják a tárgyalások megkezdésének időpontját, de ehhez, ennek feltétele, hogy a továbbiakban is jól teljesítsenek. Az önök elnöke Bratislavában, Szlovákia fővárosában, tehát Pozsonyban, Bratislavában, Szlovákia fővárosában van máma, és itt igyekszenek tárgyalásaik során reálisan meghatározni a célokat, és kinyilvánították, hogy az Európai Uniós cél az igazi politikai cél Szerbia számára. Ebben bátorítjuk Önöket. Van itt egy kérdésem itt. Ez pedig a 359-es BTK cikk. Tudjuk, hogy eh, fejlődés történt ezen a területen, de még a parlament vitázik a 359-es BTK cikk törléséről. És jelzem, hogy mi nagyon szorosan nyomon követjük majd a probléma megoldását. Nyomatékkal hangsúlyozni szeretném, hogy mind Szerbia, mind a mi érdekünkben az áll, hogy a nagy cégek, nemzetközi cégek ne panaszkodjanak most már a jövőben, ugye pedig ezeket a panaszokat múltban meg kellett hallgatnunk. Úgyhogy miniszterelnök helyett és Lakovics igazságügyminiszter tisztában vannak ezzel a helyzettel. Kérem tehát, hogy tájékoztasson bennünket, hogy hányadán is áll a 359-es paragrafus törlésének ügyem, és jelzem még egyszer, hogy nyomon követjük az ügyet, eh, mégpedig közelről. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Kacsin úr, tessék, parancsoljon. Ő a szerbiai uh, jelentés, um, jelentéstevője. I will continue in English. Köszönöm szépen, angolul folytatom, tehát nem akarom itt a nyelveket variálni. Angolul folytatom. Jelzem, hogy ma vitáztunk a szerb országjelentésről szóló állásfoglalás indítványról, és nagyon pozitív hangulatban folytattuk le ezt a vitát. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a hozzá E, és segít, segítségüket, hogy kiegyensúlyozottabb e, állásfoglalás indítványt lehess indítani, és ezzel támogatjuk Szerbiát. Azt szeretném mondani, hogy az önök kormánya néhány hónap alatt, mondjuk a Koszovóval folytatott párbeszédben többet ért el néhány hónap alatt, mint az előző kormány az egész ciklus alatt. Ez egy igazi áttörés, nem csak Koszovó tekintetében, hanem a többi országgal való párbeszéd tekintetében, kezdne Montenegróval. Emlékszem, Kostunica miniszterelnök kijelentésére, mi szerint, hogy nem, soha nem ismerjük el Montenegro függetlenségét, aztán másnap elismerték. Jó példa ez a többi ország száma, szomszéd számára. Tényleg lelkünk számára balzsam, amikor olyan híreket hallunk, hogy mit mondott a miniszterelnök bosnyák látogatása során. Én ugyanakkor nem csak a 6-7. párbeszédre várok, hanem a 7., 8., 9., 10. párbeszédre is nem elegendő a 6. párbeszéd sikeréről hallani. Az április nem zárja le a munkát. Ami pedig a rendszerszerű korrupciót és a szervezet bűnözés elleni harc kérdését illeti, nos itt nagyon sok eredményről kell beszámolni, másrészt ez egy bizarr történet. Az, hogy a bulvárlapokat a nyomozás részleteivel látják el, hát ez nem, nem egy demokrácia. Ez semmilyen módon nem felel meg a demokratikus normáknak. hogy arról olvashatunk a szennylapokban, hogy ki mennyit kapott a nyomozás során, hát ez egy szégyen. Mi több, engedje meg nekem ezt miniszterelnök hogy azt mondtam, égbe kiáltó szégyen. Nem akarok a 359-es cikk, BTK cikkről semmit sem mondani. Gondolom a kollégáim erre vissza fognak térni, csupán annyit szeretnék mondani, hogy bármit is tesznek, kérem, ne nekünk tegyék amit tesznek, tegyék az önök állampolgárai számára azért, hogy megerősítsék a kormányba vetett bizalmat, az európai jövő érdekében tegyék ezt az új, fiatal nemzedék számára, aki persze munkahelyeket is keres. Köszönöm szépen. Köszönöm. Posszát úr, kettő percben. Frau Premierminister miniszterelnök asszony, én támogatom a szerbiai csatlakozást, és egy olyan ember vagyok, aki az ön személyes munkáját nagyon is csodálja, és csodálat övezi részemről a pártjának munkáját is. Ennek ellenére két kritikus kérdésem lenne. Az első a folyamatosan felvetett Koszovó státuszával kapcsolatos kérdésre vonatkozik. Tudom, hogy itt a gyakorlati könnyítésekről párbeszéd folyik, de folyamatosan új és új hangok szólalnak meg az ön országában, amelyek Koszovó státuszát firtatják. Reméljük, hogy ön nőként eh, nagyobb bátorsággal fog rendelkezni, mint a férfiak. Úgy gondolom, hogy a szerb politikusoknak kell, hogy legyen bátorságuk megmondani a saját polgáraiknak, hogy Koszovó már nem lesz Szerbia része, és a jó szomszédság, az Európai Uniós integráció a jövő. A másik dolog, amivel pedig foglalkozni szeretnék, az a Presevói akut válság. Nagyon jól ismerem azt a térséget, gyakran voltam ott. Szeretném önt egyszerűen kérni, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az ottani szörnyű szegénységet enyhítsék, a kisebbségi jogokat biztosítsák, és a kis határforgalmat ott a régióban, Macedóniával, illetőleg Koszovóval javítsák azáltal, hogy regionális határátkelőket nyitnak a helyi lakosság számára. Hogyha ezen a területen ugyanis gazdasági téren nem történik változás, akkor a jövőben ez egy válsággóc lesz a régió számára, tehát foglalkozzanak a jövőben ezzel a régióval is. Excellent, Mr. Posselt. Köszönöm szépen, Posselt úr. Gómez asszony két percben, de tényleg két percben, Gombos asszony. Üdvözlöm, miniszter asszony, miniszterelnök helyettes asszony. Igen, hallottuk, hogy mi is pártoljuk a Szerbiával való tárgyalások megkezdését idén, de nagyon fontosnak tartjuk a Belgrád-Pristinai kapcsolatot. És azt szeretnénk látni, hogy önök együttműködnek az EU-lexel, illetve a speciális nyomozó task force-szal és azt szeretnénk, hogy Szerbia segít abban, hogy az észak-koszovói párhuzamos intézményeket lebontsák az igazságügy és a rendőrség területén. A nők a nők fontos szerepet játszottak a párbeszéd megteremtésében. Ön is egy nő. Kérd, kérdem, hogy meg tudja erősíteni, hogy tényleg a nők fontos szerepet játszottak ebben az előrelépésben? Azután azt is szeretném kérdezni, kérni, hogy beszéljen a jogállamiság reformjáról, illetve illetve a jogrendszer megreformálásáról, miközben Kacsin úr beszélt ugye arról a nyugtalanító tényről, hogy kiszivárognak a nyomozati adatok, a nyomozati hírek a bulvár sajtóban. A médiumok központi szerepet játszanak egy demokráciában. És a médiumok Szerbiában nagy akadályokban ütköznek munkájuk során. Kérdezem, hogy például a médiumok tulajdonosi struktúrájában lévő átláthatóság hiányát orvosolni akarják-e? Köszönöm szépen, Lunacek asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Én is a zöld frakció nevében szeretettel üdvözlöm a miniszterelnök helyettes asszonyt, örömmel látom, hogy itt, itt látom itt újra, belgrádi találkozónk után, és Jelko Kacsin eh, kollégát felvetését szeretném folytatni. Ne felejtsék el, hogy a saját állampolgáraik jövőjéért dolgoznak. Amikor az önök kormánya felállt, skeptikusok voltunk. Én magam is skeptikus voltam, és azt kell, hogy mondjam, hogy igazi elmozdulást értek el, és ezért önöket köszönet illeti. De persze van, amiben még nagyobb előrehaladást szeretnénk látni, ezért egy kérdést vetnék fel. Ön maga mondta, említette, hogy milyen fontosnak tartja, hogy a diszkrimináció tillamát biztosítsa a leszbikusok, a melegek és a transz neműek számára. Miközben hát nagyon nagy az ellenségessége ezen kisebbséggel szemben, és nagyon sok huligán van, akik a régebbi meleg büszkeség napjai felvonulásokat megzavarták, és nem indítottak ellenük büntetőeljárást. Kérdezem tehát, hogy az önök kormánya valóban elszánta a tekintetben, hogy ezeket a rendzavarókat, megfélemlítőket, hudigánokat törvény elé állítsak. Mint tudja, én vagyok a koszovói jelentés jelentéstevője, és ma vitattuk meg ezt a jelentést, amelyről két hét múlva szavaz a tisztelt ház. Nagyra értékelem, amit mondott, hogy a párbeszédnek nincs alternatívája. Ez egy óriási előrelépés, amelyet önök elértek, például a közös határmenedzsment területén. És Jajaga és Nikolic elnökök találkozóját tervezik, ezt olvastam, meg tudja ezt erősíteni, és meg tudja mondani ezt is, hogy mikor terveznek találkozni? Aztán van még egy kérdésem, tudom, hogy erről már vita volt, és ígérem ez az utolsó mondatom, elnök úr. Ez az észak-koszovai párhuzamos struktúrokra vonatkozik. Kész az önök kormánya arra, hogy támogassa az észak-koszovai hatóságokat, hogy lebontsák a párhuzamos struktúrákat a rendőrség és az igazságszolgáltatás területén Észak-Koszovóban. Tenök úr, kettő percben. Miniszter asszony, az ECR frakció nevében üdvözlöm Önt. Frakcióként barátnak tekintjük Szerbiát, és nagy érdeklődéssel követjük az azótani eseményeket. Ma vitattuk meg a Szerbiáról szóló jelentést. Nagyobb átláthatóságot tapasztalunk a kisebbségek jogai az emberi jogok területén tapasztalt előrelépéseket és az LMBT közösség jogai területén tapasztalt előlépést is üdvözöltük ebben. Néhány pontot szerettem volna felvetni, az egyik a BTK 359-es cikke. Van egy szerb származású állampolgár a választókerületemben, aki szerint a vagyoni eszközök befagyasztása és az en cikk alapján való fogvatartás problematikus, és úgy tűnik, hogy ez a kommunista jugoszláv napokból maradt még a büntető törvénykönyvben, remélhetőleg a reformok ezt törölni fogják. Mindig támogattam a határok rendezését és a presevói látogatásom valamint a szkopjai és albán helyzet azt sugalja, hogy sajnálatos módon még a határkérdéseket nem sikerült rendezni teljes mértékben a térségben. A koszovói kérdés is nyitott, hosszú távú megoldásra van szükség, ami a Koszovó és Szerbia számára is lehetővé teszi, hogy továbbra, tovább lépjenek. A Montenegróval folytatott kapcsolatok javulása üdvözlendő, Dacsics úrral Podgoricában folytatott találkozó szintén, és a Montenegroval aláírt szerződés, ami kizárja azt, hogy a szerb bűnözők menedéket kapjanak Montenegróban, ez is gratulációt érdemel. Gratulálok, hogy tagjelölt országá válnak, és remélem, hogy a tárgyalások is minél hamarabb megkezdődnek. Köszönöm kollégák, önnyel szó Köszönöm szépen. Jaj, volt még egy kérdés. Jó, elnézést, elnézést. A Rócsek úr, még egy kérdés, még egy hozzászólás. Miniszterelnök helyettes asszony, üdvözlöm a külügyi szakbizottságban. A szocialisták és demokraták frakció nevében elmondhatom, hogy teljes mértékben támogatjuk Szerbia integráciát. Persze házi feladatukat el kell, hogy végezzék, de számíthatnak a támogatásunkra. Az a véleményünk, hogy Szerbia dicséretet és jutalmat érdemel, és a lehető leghamarabb meg kell kezdeni a tárgyalásokat. De az előbbi kérdéseken túlmenően én is szeretnék egyet feltenni. A gazdasági reformokról kérem szóljon valamit, hiszen most a politikai reformokra, a szomszédokkal folytatott nagyon fontos kapcsolatra összpontosítottunk, de az elmúlt húsz évben nagyon nehéz időket élt át Szerbia. Látják-e a fényt az alagút végén? Szerbia mit tehet, illetve mi mit tehetünk, hogy segítsünk a csatlakozási folyamat részeként, hogy hogyan tudjuk újra beindítani az önök gazdaságát hogyan tudjuk csökkenteni a munkanélküliséget. Mert igaz, amit a Posszát úr is mondott a Presevó völgyről, de nem csak a Presevó völgyben, hanem Szerbia sok részén szegénységben élnek az emberek, és gazdasági növekedés nélkül nem tudunk a szegénységtől megszabadulni. Erről kérem, a gazdasági reformokról szóljon pár szót. Ismételten elnézését kérem. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Mindig örömmel beszélek a gazdaságról is, de hadd kezdjem az elején. Több tiszteletre méltó képviselő tett fel kérdést a 359-es cikkel kapcsolatban. A büntető törvénykönyv megváltoztatása a parlament előtt van, a módosításról még nem szavaztak. Csak röviden el tudnám mondani azt, hogy mi a szándékozott változtatás. Az, hogy pontosan mikor fogják elfogadni, és mi lesz a végleges verzió, azt nem tudom elmondani. A szándék a következő. Csökkenteni kell a nyomást a magántulajdonosokon az egész folyamatban. A cél az is, hogy a pozícióval való visszaélés, a tulajdonos pozíciójával való visszaélés olyan értelmezzük a céggel való kapcsolat fényében. Az a 359-es cikk megváltozott verzióban de benne fog maradni a büntető törvénykönyvben, mégpedig azért, mert jelen pillanatban 4000 olyan eset van a bíróságok előtt, amelyek ezen alapulnak. Tehát meg fogjuk változtatni, de nem fogjuk törülni a BTK-ból. Mégpedig azért, mert magáncégek tulajdonosai, akármennyire is függetlenek, tudják, tudnak kárt okozni a kis részvényeseknek, és a profitot meg tudják tartani csak saját maguknak. Tehát a minisztérium próbál egyensúlyt találni. Egy kommunista örökség maradványa, illetve a jelenlegi helyzet között. És úgy gondolom, hogy a végső eredmény támogatni fogja természetesen a jogállamiságot, és a magántulajdont védeni fogja, de mivel még mindig a parlament előtt van a módosított verzió, és a vita még nem zárult le, nem tudom megmondani, hogy mi lesz a végeredmény. A későbbiekben, amikor pontosan elfogadták a végső szöveget, akkor majd tudok erről tájékoztatást adni. Néhány tiszteletreméltó képviselő említette a Presevó völgyet és az ott történt incidenst is. Először is az az emlékmű, amelyet a délszerbiai albán kisebbség emelt Presevó közepén a dél-szerbiai 2001-es felkelés alatt megölt terroristáknak állít emléket. Felelős államként három hetes párbeszédet folytattunk az albán kisebbség képviselőivel. Ebbe bevontuk az ebeszt is, illetve a nemzeti közi közösség tagjait. Belső belügyi kérdés – és nem kell, hogy legyen a régióra bármilyen hatása. Presevo kellős közepén egy konkrét emlékműről van szó, amely terroristák dicséretét zengi, akik 2001-ben a szerb hatóságokkal harcba keveredtek. De a történetnek itt nincs vége. Az albán kisebbséggel folytatott párbeszéd folytatódni fog hogy ilyen incidensek ne ismétlődhessenek meg a jövőben. A szerb állam e cselekedetére reagálva nagyon sok koszovói szerb temetőt megsztentségtelenítettek a koszovóiak. Az nem helyes, hogy nálunk egy emlékműről van szó, más oldalról Koszovóban pedig több szerb öm, temető esett áldozatául a vandáloknak. Nagyon sok gazdasági segítséget kapunk és nyújtunk, hogy a középszer, e középszerbia térségben a szegénységet tudjuk csökkenteni. Folytatódik ez a folyamat, és folytatódik a párbeszéd a dél-szerbiai albán kisebbséggel is, a Presevó városban is. A média szabadsága és a médiával kapcsolatos letartóztatások. Nem az egész médiáról van szó, hanem néhány plegykalapról. Az ilyen a célunk az, hogy 2011-től a média szabadságát teljes mértékben megvalósítjuk, és azok, akik ilyen plegykalapoknak a tulajdonosai átlátható tulajdonviszonyokat tudjanak felmutatni. Olyan szervekről van szó, akik a színfalak mögött tartózkodnak, és akik felelősek a rendőrségtől és az igazságügytől származó információkkal való visszaélésért. De ismétlem néhány bulvár újságról van szó. Nem egy teljes körű média stratégiáról. Sajnos az új médiastratégia csak 2011-ben született meg, bár sokkal hamarabb meg kellett volna, hogy szülessen, és a probléma is csak részlegesen oldódott meg. Nikolics elnök és Jelga közötti találkozó. Tudom, hogy van ilyen szándék, de még nem nyert megerősítést. Világos üzenetet kaptunk arra, hogy sor fog kerülni az, a találkozóra, de még nincs tudomásom arról, hogy mikor. A párbeszéd az parlamenti állásfoglalásnak köszönhetően folyamatos, folytatódik és állandóvá vált, és ez a találkozó, tehát a mi és a koszovói miniszterelnökünk találkozója egy nagyon jó jelzés lenne volt egy kérdés a párhuzamos intézményekről Észak-Koszovóban. Ez is témája lesz a Dacsics és Tacsi urak között folytatott párbeszédnek. E párbeszéden keresztül remélhetőleg kölcsönösen elfogadható megoldásra tudunk jutni, hiszen az úgynevezett párhuzamos intézmények az egyetlen létező intézmények Észak-Koszovóban ez a helyzet, de hajlandóak vagyunk a koszovói hatóságokkal, az EU segítségével más megoldást találni. Ez a világos szándékunk. A gazdaságról röviden, hiszen már is nagyon hosszan szólaltam fel, és a gazdaság valóban nagyon fontos kérdés. Szerbia megpróbál kilábalni a gazdasági válságból. Az új kormány több nem túl népszerű, de szükséges intézkedést kezdeményezett. Ezekkel próbáljuk a gazdasági válság következményeit enyhíteni. Októberben elfogadtuk az új költségvetést, a költségvetési deficitet 7-ről 3,5%-ra csökkintjük. Ez nagyon sokat fog segíteni a makrogazdaság, a makropénzügyi stabilizációban. Az új kormány arra is kényszerült, hogy 2%-kal emelje az áfát, de a 20%-os áfa még mindig az egyik legalacsonyabb a régióban. Szerencsések voltunk, hogy nem kellett csökkenteni a nyugdíjakat és a fizetéseket, de a nominál értéken befagyasztottuk őket. Csak maximum 2%-os növekedés lehetséges idén a nyugdíjak és a fizetések területén. Új beruházásokra és friss pénzekre van szükségünk, hogy csökkenthessük a munkanélküliségi rátát, ami nagyon magas, és különösen magas a fiatal és jól képzett emberek körében. Ennek saját sajnálatos következményei vannak, mégpedig az agyelszívás. A fiatal, jól képzett emberek a nyugati országokba, az Európai Unió nyugati részére és az USA-ba vándorolnak ki. A Világbank, az IMF és az EBRD 2%-os növekedést irányzott elő, vagy vár Szerbiában idén, ez azt jelzi, hogy jó irányban vagyunk. Én személyesen nem gondolom azt, hogy az emberek ennek az előnyeit élvezni fogják 2014 előtt. A beruházások csak később fognak megindulni az Európai Unió és más országok részéről is. És persze kedvezményezetjei vagyunk az IPA-nak, az EU, csatlakoz, EU csatlakozási alapjának. 200 ezer millió kapunk évente. Ezt a pénzt 97%-ban használjuk fel, ez az egyik legmagasabb asszorciós arány a más tagjelölt államokhoz hasonlítva. Ez azt jelenti, hogy az adminisztráció és az emberek nagyon jól felkészültek az alapok felhasználására a szerb állampolgárok érdekében. Ha kihagytam valamit, kérlek, kérem emlékeztessenek rá. Igen, a kisebbségi jogok és az LMBT közösség jogai, illetve a meleg büszkeség, felvonulás. Őszintén remélem, hogy idén sorra kerül. És idén a szélsőségesek nem fogják tudni megakadályozni. Ez az én hitem, hiszen a kormány mindent megtesz, hogy az LMBT közösség helyzetét javítsa, és velük összhangban meg fogjuk tudni remélhetőleg, meg fogják majd tudni szervezni ezt az eseményt. Köszönöm, köszönöm kollégák, most 5 perc szünetet tartunk. Thank you.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 und Kollegen! Kedves kollégák! Engedj, engedjék meg, hogy megkérjem önöket, hogy szedjék össze maradék erejüket. Örömömre szolgál, hogy az ír külügy miniszter a körünkbe érkezett és eszmecserét folytat velünk az elnökség, a tanácsi elnökség nevében felhasználom az alkalmat arra, hogy megkérjem, számoljon be a külügyminiszteri tanács üléséről. Ön egyben egyébként miniszterelnök helyettes is, az ír elnökség nagyon nagy jelentőséggel bír a külügyi szakbizottság számára. Tudom, hogy számtalan feladatot tűzte ki maguk elé, amelyek az európai integrációval, az európai bővítéssel függenek össze, és a bővítés kérdése prioritás az önök számára. Ma számos országjelentést, a horvát, a koszovó országjelentést tárgyaltuk, és ezekről az elkövetkezendő hetekben szavazni fogunk majd, és tudjuk azt is, hogy a csatlakozás perspektívája fontos Európa számára, de természetesen az Európai Unió belső fejleményei eh, is nyilván lekötik a képességeinket a válság idején. De hát Írország eh, bebizonyította, hogy képesek lehetünk, akár saját erőnkből, akár támogatással ebben a régióban sikerre vinni a törekvéseinket. Tudjuk, hogy a szomszédsági politika keleten és délen is számtalan okból nehézségekkel kell, hogy szembenézzen. Az elkövetkezendő időszakban erről is tárgyalnunk kell, így például a külső finanszírozási eszközökről is, ha olyan javaslatokat kapunk, amelyek tárgyalásra érdemesek. Ezért folytatjuk most a megbeszélést a bizottsággal is. Nagyon remélem, hogy a parlament és a tanács közös érdekében egy olyan álláspontot sikerül majd kialakítani, amely a parlamenti ellenőrzés lehetőségét és az elszámoltat hatóságot is biztosítja. Nagyon remélem, hogy Írország a hagyományai alapján itt a helyes döntéseket fogja meghozni, még akkor is, hogyha bizonyos oldalról, más tagállamok részéről nyomás alá fogják helyezni. És remélem, hogy olyan munkalégkört sikerül majd kialakítani, ami konstruktívan segíti a munkákat. Külügyminiszter, parancsoljon öné a szó. Thank you uh, very much, Mr. Um, President. Elnök úr, köszönöm szépen. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek önök, az önök körében, és felszólalhatok az AFET, tehát az Európai Parlament külügyi szakbizottsága előtt, és először is el szeretném mondani, hogy írószág és én személyesen is nagyon nagyra értékeljük az Európai Parlament munkáját, különösen a külpolitikai kérdésekben. Önnel már találkozhattam néhány hónappal ezelőtt, elnök úr, ez nagy örömömre szolgált, és akkor megbeszéltük, hogy milyen kérdésekkel szeretne foglalkozni az írsoros elnökség, és ön világosra tette számunkra, hogy félreérthetetlen módon, hogy januárban a leghamarabb időszpontban szeretné itt látni bennünket, látni engem vendégként. Meg is köszönöm ezt a meghívást, és itt is vagyok eleget téve a meghívásnak. Sajnos én a nemzeti színeket nem tudom minden nap eh, hordani, ugye takarékosság eh, idejét élünk, tehát egy nyakkendőnek hat hónapig kell eh, elegendőnek lenni. Elnök úr, azért jó az így is. Tudom, hogy két nagyon nehéz és fárasztó, intenzív vitát lefolytató nap végén vannak, ahol a bővítési kérdésekkel foglalkoznak és a bizottság országjelentéseit tár- tárgyalták meg, és tudom azt is, hogy egy olyan, hogy a szerb miniszterelnök helyett asszonyjal, aki az európai integrációért is felel, is találkoztak. Nagyon nagyra értékelem, hogy a bizottság a bővítés politikájával folytat, éppen ezért foglalkozik, éppen ezért talán megfelelő, hogy éppen ezen a hosszú ülés végén jelenek meg önök előtt is, bemutatom önöknek az ír elnökség bővítési prioritásait. Örömmel dolgozom szorosan együtt önökkel a soros elnökség ideje alatt a bővítés ügyében. Észrevételeimet az elkövetkező hónapok bővítési terveire, agendájára koncentrálom, de ugyanakkor az EU külső finanszírozási inté- eszközének jogelemére is gondolok, és biztosíthatom önökkel, hogy az írelnökség alatt örömmel működünk együtt önökkel a e kérdésben is. Mielőtt elkezdem, néhány észrevételt szeretnék tenni az ír általános elnökségi prioritásokról, és arról, hogy ezek hogyan egészítik ki az EU bővítési politikáját. Mint biztos vagyok benne, tudják, hogy az elnökség témája stabilitás, a munkahelyek és a növekedés. Az ír elnökség az európai újralábra állást szeretné előrevinni, és a programunk a tanács minden formíciójában ezeket a prioritásokat írja elő, és a következő prioritások a következők. A stabilitás biztosítása, a fenntartható növekedés és munkahelyekbe való beruházás, Európa és a világ, különös nagy fontossága, hogy túltekintsünk határainkon és globális partnereinkkel is együttműködjünk. A harmadik prioritás keretén belül szorosan együttműködünk Catherine Eston főképviselő és elnök helyettes asszonya, valamint az Európai Külügyi Szolgálattal, hogy a kulcs külpolitika és biztonsági kihívásoknak megfeleljünk. Örömmel működök együtt az önök szakbizottságával ezekben a kérdésekben és a főképviselő asszonynal. A bővítés a elnökségi program egy kulcseleme. A bővítési politika továbbra is az EU legfontosabb eszközé, eszköze marad, melyekkel a Európában a reformot és az átalakítást támogathatjuk. Az nyugati Balkánon és a más a tagságra reménykedő országokban az a tény, hogy elfogadják az EU értékeit, nagy eredményre vezet, és így biztosíthatjuk a munkahelyeket, a növekedést nem csak az EU-ban, hanem az új tagjelöltekben, vagy leendő tagokban. Ez a szakpolitika ugyanakkor a mi biztonságunkat és a mi prosperitásunkat is szolgálja. Írország első kézből tapasztalta meg ezeket a pozitív tapasztalatokat. Idén 40 éve, 40. évfordulóit ünnepeljük az EU tagságnak, és a, mi voltunk az első három belépő, illetve tagjelölt, mely belépő országok között. 2004-ben pedig tízen új, tíz új tag lépett be, és 2013-ban éppen ezzel az ír elnökség hiteles bővítési politikát szeretne folytatni. Amikor az EU bővítési politikájáról beszélünk, és ezt értékeljük, nagyon fontos a nagyobb kontextusra is kitekinteni, hiszen az Európai Unió a legfontosabb béke aktor az egész világon, a bővítési politika, tehát békepolitika, és amely hozzájárul az unió átfogó értékeinek teljesüléséhez. Robert Schumann víziója egy szupranacionális közössége jövőképe volt, amely nem csak elképzelhető tetlenné, hanem anyagilag lehetetlenné tette volna a háborút. Ezen területen tett erőfeszítéseinket a Nobel Bizottság ismerte el tavaly, a Nobel békedíjjal. Alfred Nobel azt mondta, hogy az kapja meg a díjat, aki az nemzetek közötti barátságot legjobban támogatja, amely a, békekonferenciák fenntartását, megtartását és a hadseregek lebontását szolgálja. Az európai projektum valóban párhuzam nélküli, és ez az együttműködés lehetővé tette, hogy az EU-ból váljon a demokratizáció és a béke megteremtésének legkomolyabb ereje. Ennek a célnak az elérésében fontos szerepet játszik a, növeked, a bővítés. Írország mindig az EU bővítésének nagy híve volt, és az eh, annak is hívei voltunk, hogy európai jövőt adjunk a nyugati Balkán országainak. Konkrét előrelépést szeretnénk látni a tagság, illetve a tagjelöltség folyamatában, és meg szeretném ragadni az lehetőséget, hogy elismerjem a parlament, valamint ezen a szakbizottság úttörő szerepét a bővítésben. Önök is, az önök képviselői jelentős szerepet játszanak abban, hogy az EU értékeit, a jogokat és a felelősségeket ről szóló üzeneteket továbbadják, és úgy gondolom, hogy egy irányba dolgozunk a parlamenttel. 2013 valószínűleg eseménydús év lesz az EU bővítési politikájában. Míg az elmúlt években az első szemeszter, az első féléves elnökség nem rendelkezett nagy munkateherrel a bővítés területén, de a Dán elnökség ezt megváltoztatta, hiszen szerb és montenegrói határozatokat hoztak. A decemberi tanácsi következtetések pedig lehetővé teszik, hogy egy sor fontos döntést hozzunk meg a volt Jugoszláv Macedon tagköztársaság, Szerbia, Koszobó és valószínűleg Albánia tekintetében még a mi fél évünk alatt. Ugyanakkor látni szeretnénk, hogy Horvátország július 1 valóban belép az Európai Unióba. Horvátország küszöben álló belépéséből komoly lendület jön létre, és ezt meg kell tartani, és az mm, Európai Unió nagyon vonzó a nyugati Balkánon, de hitelesnek kell maradnunk. Egy sor úgynevezett rendezvú paragrafust is bevezettünk, amely 2013 első fél évében megnyitja a lehetőséget, hogy Szerbiával és a volt Jugoszláv Macedon köztársasággal is megnyissuk a tárgyalásokat, a felvételi tárgyalásokat, valamint a Koszovó stabilitási és társulási megállapodást, illetve Albánia tagjelölti státust kaphat. Természetesen mindez függ az egyes országok által elért eredményektől, és az ír elnökség ezt értékelni fogja. Érzékeny egyensúly lesz ez, melyre lehetővé teszi egyrészt, hogy előrelépést érjenek el ezek az országok, másrészt mi is elég idővel rendelkezünk, hogy a tanácsban megvitassuk ezt. Szoros kapcsolatban állunk a bizottsággal, az országjelentések tekintetében, és azt reméljük, hogy a tavaszi országjelentések végezetül a júniusi tanács irá számára lehetővé teszik, hogy a júliusi Európai Tanács számára lehetővé teszik, hogy ez áttörést elérik. Sok tényezőtől függ mindez, és biztosíthatom az önök szakbizottságát, hogy az ír soros elnökség álhatatosan dolgozik majd annak érdekében, hogy ezeket a nyugati Balkán országait a csatlakozás útján tartsa. Ugyanakkor Írország támogatja Bosznia-Hercegovina EU perspektíváját is, erről a tanács az első fél évben nem hoz döntéseket, de ennek ellenére azt reméljük, hogy a következő hónapok igazi, jelentős elérelépést biztosítanak annak érdekében, hogy az ország EU ambíciói teljesülhessenek. A miniszterek és államtitká, európai államtitkárok Dublini találkozóján is ezzel foglalkoztunk, az öt tagjelölt országot meghívtuk, és az ebéd során a téma a bővítés volt. Ezen felül pedig az európai államminiszterek, valamint um, államminiszter azt mondja, hogy Lucinda Creighton és Füle biztos még találkozott a tagjelöltekkel, hogy hogyan lehetne őket támogatni a tagsághoz vezető úton. Három országgal már zajlanak a tárgyalások, uh, és uh, számukra éppen ezért uh, mindennapi feladatokat jelent ez. Szólok most Horvátországról, amely befejezte a csatlakozási tárgyalásokat, és július 1-én számításig szerint belép. Az ír elnökség nyomon követi a bizottság utolsó országjelentését. A bizottság országjelentése még az utolsó nyitott kérdésekről szól. Biztos vagyok benne, hogy Horvátország dolgozik ezek ezen a kérdéseken, és így az utolsó országjelentés befejezetnek tekinti a felkészülést. I- Izland tekintetében a bizottság tárgyal a, de ugyanakkor lelassultak az április 27-i választások előtt a csatlakozási együttműködések, de ugyanakkor azokban a fejezetekben, amelyek nyitva állnak, is igyekszünk minél hamarabb előre, előre jutni, és Írország szorosan együttműködés Izlanddal. Minden EU tagjelöltnek lehetősége van, hogy a saját tempójában folytassa le a közeledés, tiszteletben tartjuk az izlandi kormány döntését, amely ez alatt a folyamat alatt teljes átláthatóságot teremtve végezte munkáját. Ez a döntés ugyanakkor egy picit lehűti az eredeti ambíciónkat, de ugyanakkor azt reméljük, hogy további két fejezetet megnyithatunk, azon fejezeteket, amelyekről Izland már eh, tárgyalási álláspontot juttatott el hozzánk. Az Izlanddal való együttműködésünk folytatódik, és az európai ügyekért felelős államminiszter éppen holnap utazik Reykjavik városába. A decemberi ö, tanácsi következtetések Törökországról elismerik, hogy mindkét fél érdekében áll, hogy ö, lendületet adjunk a tárgyalásoknak. A bizottság agendáját mindkét fél elfogadja. A taktikai munkacsoport fölállt, a technikai munkacsoport fölállt, és ez egy sor fontos kérdést tisztázott, és az EU közösségi vívmányéhoz való között, közelítés feltételeit is köreírta. A bel- és igazságügyi ügyekben, valamint a vízummentes rezsim kialakításában. Most Törökországnak kell a visszafogadási és a tolonc egyezményt aláírnia, hiszen ez a vízum liberalizációhoz vezető út egyik fontos lépése. Magában is értékesek ezek a lépések, de ezek nem helyettesítik a tárgyalásokban elért konkrét előrelépéseket. Biztos vagyok bennem, hogy tudom, hogy az elmúlt tárgyalási fejezetet még a spanyol elnökség alatt nyitották meg 2010-ben. Éppen ezért reméljük, hogy a mi elnökségünk alatt legalább egy fejezetet meg tudjunk nyitni Törökországgal. Ahhoz, hogy ezt elérjük, minden fél, mind az EU tagállamok és mind Törökország segítő hozzáállására van szükség. A ciprusi soros elnökség alatt meg lehetett nyitni Montenegróval az első csatlakozási fejemetet. A screening, az átvilágítás folyamata még zajlik, és reméljük, hogy további fejezetek tárgyalását meg lehet nyitni. A tárgyalási keret, a Negotiating Framework Montenegró számára új megközelítést alkalmaz a jogállamiság fejezetek tekintetében, ezeket mindenképpen meg szeretnénk nyitni. Az EU a, ezen fejezetek screeningjét lezárta, ez ugye az igazságügy, valamint az alapjogok kérdését foglal, vitatja. Montenegrót arra kértük, hogy megfelelő akciótervet készítsen el, és benchmarkokat fogalmazzon meg. Nem gondoljuk, hogy az iránőség alatt a fejezeteket meg lehet nyitni, hiszen nagyon magas szintű és magas minőségű előkészítő munkát kell végezni, de jelentős előrehaladást szeretnék elérni. Ahogy bevezetőmben említettem, a bővítés során az elnökség programja azt mondja, hogy 2013-ban az ír elnökség hiteles bővítési politikára fekteti a hangsúlyt. A hiteles és a feltételessége szavainak használata nagyon fontos. A feltételesség nagyon fontos a csatlakozási folyamatban, és az is nagyon fontos, hogy hiteles maradjon ez a folyamat. Éppen ezért a feltételeket szigorúan be kell tartani, biztosítandó azért, hogy a tagjelölt országok valóban felkészültek legyenek mindazokra a feladatokra és felelősségekre, amelyek a tagsággal járnak, de ugyanakkor a feltételek hitelesek kell, hogy maradjanak, eh, és segíteniük kell a tagjelölt országot az EU való közeledéshez. Az ír elnökség külön hangsúlyt fektet erre a kiegyensúlyozott megközelítésre, amelyet a következő tanácsüléseken is alkalmazunk. A csatlakozás komplex, nehéz és igényes folyamat, semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy az új tagállamok, tagjelölt államokkal szemben még nagyobb szigerről vizsgáljuk meg a vívmányok átvételést, Éppen ezért ugyanakkor fontos, hogy a, a folyamat lendületét megőrizzük. Az Európai Parlamentről gyakran úgy beszélnek, mint az emberek szócsövéről. Amikor az EU bővítési politikájáról beszélünk, akkor az önök támogatása elengedhetetlen és vitális jelentőséggel bír, és éppen ezért nagyon fontos, hogy mind az EU állampolgárok hallathassák hangjukat, és hallathassák a tagjelölt országok is hangjukat. Biztos vagyok benne, hogy az önök támogatásával a bővítési politika egy erős és hiteles politika marad, amely segíti mind az Európai Uniót, mind a tagjelölt országot. Köszönöm, elnök úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Rengeteg kérdés van. Nem olyan sok idő, Úgyhogy arra kérem önöket, hogy röviden szólaljanak fel, két perc elég lesz. Gomes asszony remélhetőleg jó példával jár elől. És remélem, hogy nem csak a bővítési politikáról beszélhetünk. Üdvözlöm Önt, miniszter úr, és a stabilitás, a növekedés és a munkahelyek az Önök elnökségének a ható ereje, a korrupció és az adóelkerülés is. Az adó kérdéseket globálisan szeretnék kezelni? Tudjuk, hogy ez nem csak az Európai Unió tagállamai, hanem a fejlődő országok számára is káros hatással jár. A biztonsági kihívások a Száhelövezetben és Maliban az önök elnöksége a közös külés biztonságpolitika közös finanszírozása mellett ki fog állni? Hogy mondjuk legyenek olyan országok, amelyek inkább a finanszírozásba szállnak be, mások pedig inkább csapatokat biztosítanak? Nejc asszony. Elnök úr, elnézést, de az Gomes asszony felvetése nyomán Machiavelli idejére kell, hogy visszagondoljak, amikor a saját katonák vagy fizetett katonák használata közötti különbségről elmélkedett Machiavelli, és azt gondolta, hogy a saját katonák használata hatékonyabb de ez csak így mellékesen. Miniszter úr, üdvözlöm itt, és köszönöm bevezető szavait. A tegnapi délután és a mai nap legnagyobb részét tagjelölt országok előrehaladásának megvitatásával töltöttük, olyan országok, amelyek már majdnem beléptek, mint Horvátország, mások pedig még csak az egész folyamat előszobájában vannak delegációm nagy mértékben egyetért az önök megközelítésével és ambícióival, az ír elnökség céljaival. Csak egy kérdést szeretnék feltenni. A nehéz utat kellett bejárnunk, és így megtanulni, hogy nem jó ötlet nagy megoldatlan problémákkal küzdő tagállamot befogadni. Még ennél is rosszabb, egy olyan tagjelöltet csatlakoztatni, amelynek nagy megoldatlan problémája van egy már meglévő tagállammal. Említett néhány lehetséges olyan államot, amely esetleg aspirálhat arra, hogy tagjelölt státuszt kapjon. Ezek az államok befagyott konfliktusok részes felei szomszédaikkal. Parlamentként mindig megpróbálunk kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazni, hogy a lehetséges tagjelölteket nehogy a szomszédaik túszul ejtsék idézőjelben, akár ezek a szomszédok legyenek bár tagállamok vagy nem. De a komoly, megoldatlan problémák nagyon komoly későbbi problémákhoz vezethetnek. Szeretném, hogyha elmondaná a véleményét ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, miniszter úr! Köszönöm nagyon meggyőző, dinamikus és realista prezentációját. Részemről a kérdés az, hogy szimmetrikus vagy aszimmetrikus a dolog. A keleti, Európa keleti részét nem említette. A keleti partnerségi politika nincs napirenden az önök elnöksége alatt, de az általános megközelítésével kapcsolatban érdeklődnék. Mi az ön megközelítése, véleménye Ukrajna, Moldova, Belarus kapcsán? És biztos-e benne, hogy Macedónia esetében áttörésre kerülhet sor? Évek óta húzódik ez az ügy, és úgy gondolom, hogy önöknek most nagyszerű lehetősége az arra, hogy a kérdést megoldják. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. A zöldek nevében én is üdvözlöm Gilmore urat itt a parlamentben, és szeretnék köszönetet mondani a nagyon világos állásfoglalásáért azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnének elérni a bővítés területén az elkövetkezendő hat hónapban. Emlékeztetett arra, hogy 2004-ben, amikor tíz állam csatlakozott, akkor is önök voltak az el, a soros elnökök. Nagyon jól emlékszem erre, nagy örömöt éltünk át akkor de a problémáknak nem lett vége akkor. Nejc asszony nyomán én is elmondanám, hogy a tegnapi és mai, vagy már nem is tudom melyik nap vitattuk meg, az egyik állásfoglalás során is felmerült, hogy kell, hogy legyen valamilyen mechanizmus, valamilyen vitarendezés, amely biztosítja azt, hogy a most csatlakozó államok nem fogják megakadályozni a későbbiekben, hogy további államok csatlakozzanak kétoldalú konfliktusuk miatt. Amit látunk, és hát igazából nem is kell konkrét országokat említenem, tehát látjuk, hogy a problémák felmerültek a múltban, és ezek a problémák valószínűleg fel fognak merülni a jövőben is. Hogyan lehet egy olyan folyamatot beindítani, amely vitarendezési mechanizmust hoz létre ennek a problémának a kezelésére. Elmondta, hogy Koszovó Szerbia esetében a párbeszédben szeretne előre mozdulást elérni a tavaszi és nyári tanácsi üléseken. Én a koszovói jelentéstevője vagyok a parlamentnek, és remélem, hogy a tanács igent fog mondani a társulási szerződésről, szóló tárgyások megkezdésére. Bizonyos tagállamok ellenállnak, például Koszovó státusza miatt, mert jogi problémákat látnak, de a bizottság világosan elmondta, hogy nincs olyan jogi aspektus, ami ezt a tárgyások megkezdését akadályozná. Ön szerint, a, hogyha a Koszovó a feltételeket teljesíti, és biztos, hogy benne meg fogják tenni, tehát önök fogják-e támogatni azt, hogy a társulási szer- és szerződés megről szóló tárgyások megkezdődhessenek. Aztán Gomes azt is mondta, és tudom, hogy nem a bővítésről van szó, hanem inkább az EU hitelességéről. Tehát ma született a pénzügyi tranzakciós adóról egy határozat, hogy 11 ország megerősített együttműködéssel fogja folytatni ezt a dolgot Remélem, hogy önök nem fogják tovább propagálni az alacsony cégadót, ami Írországban van. Ez a bővítés előtt álló országok számára nem jó példa. Kiváló példa az ír növekedési menetrendre, ami elhangzott. Köszönöm, miniszter úr, a kiváló bevezetőt. A Nyugat-Balkáról volt szó ma és tegnap. Látom, hogy ön kereskedelmi miniszter is. Az én országomat, az Egyesült Királyságot ön biztos jól ismeri. Nagyon sokan az országomban azt mondják, hogy az EU megakadályoz bennünket a világgal való szabad kereskedelemben. Az önök gazdasága talán kicsit túlságosan is nyitott volt a múltban, de csatlakoznék amerikai bár barátainkhoz abban, hogy ezt elutasítom. Az Európai Unió szabadkereskedelmi terveket ápol például Kanadával, meg ilyen távoli országokkal kapcsolatban, de nem lenne jobb mindenki számára, az összes tagállam számára, hogyha együttműködnénk, és lehet, hogy érdemes lenne csatlakozni azon Egyesült Királyságbeli állásponthoz, hogy előnyösebb lenne számunkra országonként kereskedni, mint EU-ként. Köszönöm. Én a Macedón előadó vagyok. Kérem, hogy ne tegye azt, amit a tanács az elmúlt három évben tett, hogy tudomásul veszi a bizottság jelentését, de nem tesz semmi mást. Óriási munka zajlott eh, Montenegróban, és remélem, hogy a tavaszi határozat másmilyen lesz, mint az elmúlt három évben. Hogyha csak ismét bólogatunk, az nagyon komoly csalódottsághoz fog vezetni, és talán nagyon hosszú időnek kell eltelnie, mielőtt Macedónia megint olyan helyzetbe kerül, hogy a ilyen nyitott tárgyalásokat folytasson szomszédaival. Füle biztos úr és a parlament is nagyon eltökélt, az önök intenzív politikájára is van szükség, hogy a tanácsi kollégáikat ösztönözzék Persze van, akiknek nagyon legitív, legitim aggájai vannak. Próbálunk nyomást gyakorolni, de a tanácsi következtetésekre nincs közvetlen hatásunk. Hogyha semmi nem történik, az baj lesz. Nézzük meg, hogy mi történt az albán kisebbséggel tavaly a szomszéd, illetve mi történt Albániában. Nézzük meg, hogy Fajrom milyen regionális kooperációs erőfeszítéseket tett, rengeteg megállapodást kötött. Szerbiával például, hogyha őket kihagyják a puzzleból, annak minden a regióbeli területre kihatása lesz. Úgyhogy kérem önt, hogy ismerjék el azt, hogy a status quo nem opció. Ha a stabilitást akarjuk és a béke építését előmozdítani a régióban, akkor muszáj lépni. Persze vannak olyan tagállamok, amelyeknek legitim aggájai vannak, de ha mondhatom így, a lusta opció az az, hogy nem érjük el a végeredményt. Kérem önöket, hogy minden diplomáciai erőfeszítést tegyenek meg a tanácsban, hiszen tudják, hogy itt a parlamentben mi nagyon is támogatjuk azt, hogy sikerüljön megoldást találni. Καλωσορίζω και εγώ τον Angurakis úr, köszönöm szépen, elnök úr, én is üdvözlöm Írország külügyminiszterét itt a körünkben. Szeretnék néhány olyan kérdésről szólni, amelyek az Európai Unió katonai politikájával kapcsolatosak. Azért tenném ezt, mert nem tudom, mikor nyílik legközelebb erre alkalmam. Az első kérdés az Franciaország imperialista beavatkozása Maliban. A kérdésem konkrétan az lenne, hogy milyen intézkedéseket kívánnak tenni, hogy ezt az elfogadhatatlan háborúzást befejezzék. Itt nyilvánvalóan a nyersanyag forrásokról van szó, más indoka ennek a háborúzásnak nincsen. Második kérdés. Az ír elnökség egy átfogó programot nyújtott be a közös kül- és védelmi politikával kapcsolatban. A kérdésem ugye az lenne, hogy Írország egy semleges ország, ezt kívánja a jövőben is fenntartani. Nem gondolja-e ön úgy, hogy itt bizonyos fajta eltérés, sőt akár konfrontáció is ki fog alakulni az önök eh, eh, például Mali vagy szíriai háborúskodással kapcsolatos felelősségvállalása és a közös kül- és védelmi politikai prioritásai között. Nem áll ez ellentétben ez a háborúskodás az önök országának semlegességével? It is a special pleasure, Minister, to welcome you. Nagy öröm, hogy ex-észak-ír országért felelős miniszterként itt lehetek. És még egy aktuális sportesemény is különösen hangsúlyosra teszi az ön itt létés. Strasbourgban nagyon komoly előzetes tárgyalásokat és vitákat folytattunk. Az ön miniszteri szerepével kapcsolatban, különösen a bővítéssel kapcsolatban elhangzott az, hogy nem akarnak csökkentést látni. És Tenok úr és más kollégáim után én is remélem, hogy mindent meg fog tenni az Egyesült Királyság nagy barátjaként, hogy biztosítsa, hogy a brit közvélemény úgy értékelje, hogy jobb bent lenni a klubban, mint kívüle. Nem feltétlenül bővítés, de külügyi kérdés az, hogy a választásoknak nagyon jelentős hatása lesz a gázai helyzetre. Tudom, hogy önnek milyen problémái vannak, de ha tud, fordítson figyelmet az izraeli választásokra, amelyek potenciálisan nagyon pusztító hatással lehetnek a térségre. A legjobbakat kívánom önnek az elkövetkezendő hat hónapra. Kukán úr következik. Köszönöm szépen, üdvözlöm miniszter úr Szlovákiából. Jöttem a tíz ország egyikéből, amelyek az önök elnöksége alatt csatlakoztak az EU-hoz. Még emlékszem, a Kork városában tartott nagy fogadásra és üdvözlésre. Hosszú vitákat folytattunk a balkáni országok európai integrációjáról. Önök nagyon odafigyeltek ezekre, és konkrétan megemlítette azt is, hogy milyen terveik vannak gyakorlatilag egyenként ezek az országokkal kapcsolatban. Tudom, hogy ön pragmatikus és konkrét eredményeket szeretne látni. Nagyon sok dolog van, amit jó végighallgatni, de sokkal nehezebb megvalósítani. A régió országaival kapcsolatban bátorkodom megkérdezni, Albániát megemlítette, de igazából elfelejtettem, hogy konkrétumot mondott-e róla. Nagy várakozásokkal tekintünk az esetleges tagjelölt státuszuk elé. Parlamenti választások lesznek júniusban még az önök elnöksége alatt. Tudnak-e reális reményeket elkelteni bennük? Miniszter úr, nem kell elismételnem, hogy a szocialisták és demokraták teljes mértékben támogatják az önök céljait, az irelnökség általános céljait is, és a bővítési célokat is. Most nem fogok technikai részletekbe menni, ezeket ön felvázolta. Egy politikaibb és gazdaságibb megközelítést szeretnénk látni ha Szerbiát, Macedóniát vagy Albániát tekintjük, látjuk, hogy ezek szegény országok. Nincs gazdasági növekedés, nagy a munkanélküliség, és a mi cégeink ahelyett, hogy ezekben az országban befektetnének, mondjuk te, textil vagy cipőipari gyárakba, Kínában ruháznak be. Aztán exportálják vissza európai országokba az előállított termékeket. Volna-e értelme? És nagyon bízom az írelnökségben, hogy legalább megnyitják a vitát erről, hogy olyan iparpolitikát alakítsunk ki Európa számára, és szomszédaink számára, amely gazdasági és politikai szempontból is jogos, és amelyel több munkahelyet, több növekedést tudunk elérni olyan országokban, mint például Albánia, Szerbia vagy Macedónia. Hogy ne csak a technikai aspektusokra, benchmarkokra, fejezetekre koncentráljunk, hanem politikai és gazdasági szempontból legyünk bölcsebbek. És szerintem így a bővítés előtt álló országokat és a tagállamokat is tudjuk segíteni. Köszönöm. Tanojta, good afternoon. Jó napot kívánok! Nos, Törökországról jobban mondta, hogy az elnökség igyekszik újabb lendületet adni a csatlakozási folyamatnak, azután egy trauma után, amely az önök um, elődje, a ciprusi soros elnökség utolsó hónapja alatt történt. De persze csodákat nem várhatunk, jelentős előrelépésre nem számíthatunk. A formális csatlakozási folyamat tekintetében annak ellenére, hogy Oland elnök úr ebbéli reményeit hangsúlyoztam. De ugyanakkor nagyon fontos az, hogy lássuk az előrelépést, például a kurd kérdésben. A török köztársaság és a PKK Nem tudták megnyugtatóan rendezni a kurd kérdést, de úgy gondolom, hogy áttörésnek tekinthetjük azt, hogy mindketten megértették ezt. És az, hogy Öcsalán és a kormány tárgyalásba kezdtek, ez egy igazi jel, mégpedig az új kezdet jele. Ez az új kezdet pedig nyomatékkal támogatható, és ezt támogatnunk is kell az EU-ban. Ezért úgy gondolom, hogyha esélyük nyílna arra, hogy a érthetően formális, szűk ö, kereteken túlléphessenek, amelyekkel a bizottság kell, hogy dolgozzon, és politikai üzeneteket fogalmaznának meg Ankara irányában, akkor ez akkor az új reményt adhatna például a kurd kérdés megnyugtató kezelése szempontjából. A tekintetben, hogy morális és politikai támogatást éreznének maguk mögött. Thank you, uh, Mr. President. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, hát a Délután napirendjén a bővítés állt, de látom, hogy a szakbizottság tagjai bővítés kérdését széles körben értelmezik, és nagyon sikeresen bővítették a napirendet. Tehát akkor kitérek minden felvetett kérdésre. Gomes asszony, először is. Persze a csalás és a korrupció kérdés egy olyan kérdés, amelyet az Európai Uniónak napirendjére kell venni, és az adó elkerülés kérdésével is foglalkozni kell. Ön Malira is rákérdezett, az Európai Unió erőfeszítéseket tesz, hogy a mali hatóságokat befolyásolják, hogy a és rendet visszaállítsák, az ECOVASZ akciót is támogatjuk, és igyekszünk mediátorként fellépni. És egy Európai Uniós képzési missziót is előkészítünk a mali hadsereg támogatására, és persze a humanitárius segítségnyújtásról sem, sem szabad megfeledkezni, illetve a KKVP operációkról sem, de ezek persze a tagállamok hatáskörébe tartoznak, és itt egy megfelelő egyensúlyt kell találni e kettő között. Négy asszony. A bilaterális kérdésekre kérdezett rá. Úgy gondolom, hogy tisztában kell lennünk azzal, hogy az unió bővítéséről szóló döntéseket konszenzuálisan hozzák. Különösképpen ö, így van ez, amikor az Európai Unió jövendő tagjainak kérdéséről gondolkozunk. Nagyon fontos, hogy a csatlakozási folyamat hiteles legyen, kiszámítható legyen, és természetesen az olyan kérdésekkel, mint a bilaterális kérdések is foglalkoznunk kell, amelyek nyitva állnak. Ezt el kell mondani, de a bővítés folyamata és ezt sokszor láttuk a múltban, igazán ö, javítja a bilaterális kapcsolatokat is az egyes térségekben. Kellám úr a keleti partnerség kérdésére kérdezett rá, nem beszéltem erről a előadásomban, de örömmel számolok be arról, hogy tegnap, igen, tegnap, tehát hétfőn, nagyon jó eszmecserét folytattam Litván kollégámmal, aki a külügyminiszteri tanácsülésén volt jelen, és itt a keleti partnerségi találkozóról beszélgettünk, amelyre novemberben Vilniusban kerül sor. Az elnökség voltak éppen itt folytatja a korábbi elnökségek munkáját, és a miénket is folytatják majd. Beszélgettünk vele a Fehér Oroszországgal, Ukrajnával való kapcsolatokról, és a Vilniuszi találkozó felkészülőre való felkészülésről és eszmét cseréltem litván kollégámmal. A volt jugoszláv tagközte, Macedónia volt jugoszláv topköztársaság kérdésében örömmel számolhatok be arról, és Hauit úr is felvetette ezt a kérdést. Örömmel számolhatunk be arról, hogy befejeztük a felkészülést, illetve hogy jelentős előrelépést értünk el fontos területeken. A bizottság, az Európa Bizottság a magas szintű csatlakozási párbeszéddel fontos szerepet játszott ebben, és a firom hatóságok maguk részéről is jelentős lépéseket tettek, és kulcsreformokat hajtottak végre. A tanács arra kérte a bizottságot, hogy 2013 tavaszán országjelentéseket kérjen el a reformok, illetve a jószomszédi viszony megteremtésében, és ennek fényében örömmel nyitjuk meg a firommal a csatlakozási tárgyalásokat. Bár itt egyhangúságra van szükség, tehát mind a 27 tagállam egyetértésére van szó, de Írország, mint a 27 ország soros elnöke, mindent megteszünk annak érdekében, hogy az áttörést elérjük, és a lehetőségünkre álló minden minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy ezt a problémát meg tudjuk haladni. Különösképpen az ENSZ eh, égisze alatt zajló néve vitát és nyomon köveljük New Yorkban. Luna asszony. Arra kérdezett rá, hogy EU tagállamok megakadályozhatják-e a bővítést. Azt, hogy egy más állam tagállammal váljon. Nos, úgy hiszem, hogy az a fontos, hogy az Európai Unió értékeit tiszteletben tartsuk, és elkötelezett hívei legyünk az értékek terjesztésének. Azt gondolom, hogy minden tagjelöltnek erről kell tanúbizonyságot tenni. Eltarthat időbe, időbe telhet, amíg ezt be tudja bizonyítani, hogy igazán elkötelezett az értékeink mellett, és megteszi az intézkedéseket. Ugyanakkor a bővítés folyamatának hitelesnek kell lennie, hiszen egy, egy jelentős bővítési ágenda, bővítési terv áll előttünk, és úgy gondolom, hogy ezen a csomagon kell végig rágnunk magunkat, ezt a programot kell végig vinnünk, Tisztában vagyok vele, hogy ön Koszovó, a koszovói jelentés jelentéstevője, és egyetértek önnel abban, hogy a stabilitási, csatlakozási és társadalmi megállapodás kérdésében előrehaladást tudunk elérni. Úgy hiszem, hogy megnyugtathat bennünket ez a pozitív szóhasználat, ez a pozitív beszédmód, amelyet Belgrádból hallunk, még egy valamit hozzá szeretnék tenni. Írószág, tudom, hogy ez nem önök, az önök hatáskörébe tartozik, Írószág nem egy alacsony adójú ország. Hogyha az hatékony adókulcsok összehasonlító táblázatát vesz, hasonlítják össze, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy az Európai Unió tagállamok között középmezőnyösek vagyunk. De hát tudom, ez nem a külügyi szakbizottság jogköre, hogy erről beszélgessünk, és csak egy mellék megjegyzés volt. Tanok, képviselő. És Sir Robert. Arra kértek, hogy mondjam el a véleményemet az Egyesült Királyság Európai Unióhoz való viszonyáról. Nos, Írország olyan hosszú ideig a britek mondták meg, hogy mit kell tennie, hogy Mára nem akarom, én nem akarok ebben a helyzetbe kerülni, és én megmondom, hogy mit kell tenniük. De hát a kereskedelmi megállapodásokról beszélt, és ebben a soros elnökségünk alatt előrelépést akarunk elérni. Nos, ez egy olyan terület, ahol az európai gazdaság növekedése nagyon fontos. Tehát, hogy az USA-val, Kanadával, Japánnal és a többi stratégiai partnerünkkel kereskedelmi megállapodást tudnak megkötni, ezzel az Európai Unió GDP-nek 2%-os növekedését biztosíthatnánk. Nagyon, nagyon komoly tétje van itt, és jól állunk a kereskedelmi ta, megállapodások kitárgyalásában, illetve sokkal nagyobb erőt képviselünk, 27-en 500 millió lakost képvisele, a legnagyobb vásárlóerő ugye ez a, a földön, tehát sokkal jobban tudjuk ezeket a tárgyalásokat végigvinni 27-en közös erővel, Európai Unióként, mint bárki, akár legyen nagy vagy kis ország, egyedül meg tudná ezt tenni. Hozzászólásomban említettem, hogy mi 40 éve léptünk be az Európai Unióba. Ugyanakkor az Egyesült Királyság is 40 éve lépett be, egyszerre léptünk be. Két ország vagyunk, akik nagyon szorosan közel vannak egymáshoz. Sok nyitott kérdés van. Az közös piac, a kereskedelem kérdését, az ban mindig ugyan egy irányba szavaztunk. Szoros szomszédok vagyunk, és mostanra már nagyon jó barátokká is váltunk a béke folyamatért Észak-Írországban közös a felelősségünk, és ezt elmondtam, hogy nagy nyilvánosságot előtt, hogy Írország azt szeretné, hogy az Egyesült Királyság az egy Európai Unió teljes jogi és elkötelezett tagja legyen és maradjon. Azt gondolom, hogy Nagy-Britanniának erre van szüksége, és hogy minnyájunknak erre van szüksége. Angora kiszúr. Uh, thank you for um, your contribution and in respect of... Um... Köszönöm szépen a hozzászólását, és hogy elismeri, hogy Írország egy független ország. Igen, semleges ország vagyunk, ez az alkotmányunk része, hogy nem veszünk. Az alkotmány beszél arról, hogy nem veszünk részt katonai akciókban, de az, hogy semlegesek vagyunk, nem azt jelenti, hogy érdektelenek volnánk hogy nem foglalkoztatna bennünket a, a, a nagy kérdések. Senki nem húzódhat margóra például, amikor azt látjuk, mi történik Szíriában, ahol mészárolják az embereket. Több mint 60 ezer embert mészároltak le idáig is. Fontosnak tartom, hogy az Európai Unió külügyi tanácsa foglalkozik a szírországi eseményekkel, hogy a fő megbízott asszony is foglalkozik ezzel. Ugyanakkor a terrorizmus veszélyével is foglalkozni kell, nem csak Maliban, hanem máshol is. Nem lehet így se behunnunk a szemünket, azt mondanunk, hogy ez bennünket nem érint. Az, hogy semleges ország vagyunk, nem jelenti azt, hogy nem veszünk részt ezekben az ügyekben, vagy pedig nem érdekel bennünket. Az önértelmezésünknek fontos részét jelentik ezek a kérdések. Ami pedig Albánia kérdését illeti, Kukán képviselő tette erre fel kérdést. Hagy térek vissza erre örögvest, de Tob úr Törökország kérdését is felvetette. Azt hiszem, hogy joggal mondhatjuk azt, hogy a török, török tárgyalások ügye megakadt. Hosszabb időre. Nem csak a ciprusi elnökség eh, idején akadt ez meg, két és fél éve nyitották meg a legutolsó fejezetet. Remélem, hogy ennek a folyamatnak új lendületet adhatunk, és egy vagy esetleg két fejezetet meg tudunk nyitni, és így a tárgyalások lendületet kapnak. Persze vannak nyitott kérdések, és ezeket fel kell vetni. török európai ügyeket felelős miniszter karácsony előtt járt Dublinban. Azt hiszem, hogy jó tárgyalásokat folytattunk azokról a kérdésekről, amelyeket Törökországnak meg kell fontolni, például a visszafogadási egyezményt alá kell írnie, és vannak politikai kérdések is, amelyekkel foglalkozni kell megítélésünk szerint Törökországban, de erről egy nyílt, jó hangulatú beszélgetést folytattunk hiszen a politikai üzenetekről nem szabad elfeledkezni. Kukán úr kérdezett Albániára rá. Először is el kell mondanunk, hogy Albániának gratulálni kell ahhoz, hogy egy sor fontos reformot végrehajtott. A decemberi tanácsi következtetések azt mondták, hogy még egy sor intézkedést kell végrehajtani annak érdekében, hogy tagjelölti státust kapjon Albánia, különösen a közigazgatás és az igazságszolgáltatás reformja területén. A tanács felkérte a bizottságot, hogy számoljon be az reform előrehaladásáról, és Írország eh, támogatja azt, hogy a bizottság pozitív országjelentése alapján eh, megadjuk a tagjelölti státust eh, Albániának. Végezetül Ruzsek úr, Rócsek úr. Az a kérdés, amelyet felvet, és szerint, hogy Beszélhetünk technikai módon is fejezete, a bővítésről, fejezetekről, screeningről és efféléről, de és ez nagyon fontos, hogy a szakértők elvégezzék a munkát, az Európai Bizottság és a tanács munkatársai és az én munkatársaim is fontos munkát végeznek a bővítés területén, de politikusként, és hát mindjárt politikusok vagyunk, nekünk az a feladatunk, hogy emlékeztessünk arra, hogy az emberek érdekéért tesszük ezt. A meglévő Európai Unió lakosainak érdekét szolgáljuk ezzel, illetve a tagjelölt országok lakosságának érdekeit szolgáljuk. És valóban Európa lakosságára figyelve, ugye egy másik nagy állam volt elnöke mondta, hogy a gazdaságra kell figyelni. Valóban a foglalkoztatása és az életszínvonal határozza meg az emberek közérzetét, gondolkodását. Éppen ezért a fő témánk az elnökségben a stabilitás, a munkahelyek és a növekedés. Hiszen az elmúlt években Európában érthető módon pénzügyi, meg költségvetési fegyelmi kérdésekre koncentráltunk, de az emberek, akiket képviselünk, vagy a kormányaink képviselnek, meg itt a parlamentben képviselik. Az emberek azt akarják, hogy az európai intézmények olyan intézkedéseket tegyenek, amelyek változáshoz vezetnek. Jelenti azt, hogy jobb jövőbe elé tekinthetnek a gyerekek, jelenti-e azt ez az intézkedés, hogy új munkahelyek jönnek létre, ez lesz a próbaköve, vagy a lakmusztesztje minden ilyen intézkedésnek. Ezért mi, az elnökség, a parlamenttel és a többi intézménnyel válvetve igyekszünk ilyen intézkedéseket hozni, és nem elfeledni soha egyetlen percre, egyetlen másodpercre sem, hogy minden, amit teszünk, a szolgálat szellemében tétetik meg. A népeket, a választókat, az állampolgárokat szolgáljuk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr, ezt az eszmecserét, köszönöm az elkötelezettségét és a beszédet, amelyet tartott. Úgy hiszem, hogy megnyug, megnyugodva térhetünk nyugovóra, hogy jó együttműködés előtt állunk. Sok sikert kívánok az ön elnökségének, hiszen az ön sikere a mi sikerünk is lesz. Köszönjük szépen! Köszönöm. ich habe 19 eine Fernsehdebatte. okay. Ich gehe zu einem Abendessen. So, we have a few minutes? We have a few minutes, I think, to have a coffee or a bit of a chat. All right.